So, ich bitte doch alle die Plätze. Kérem szépen, hogy mindenki foglalja el a helyét. Még a technikán valamint változtatunk. Nagyon fontos a légminőség, a levegő minőség kérdése itt az ülésteremben is, már pedig itt a levegő minőség nem kielégítő, mondhatni valami a levegőben van, és ezen változtatni kell, hogy a levegőből kikerüljön ez a valami hanem is baljóslatú az a valami. Észt és máltai kivételével minden nyelv rendelkezésünkre áll, második közleményem pedig az, hogy három oldalú megbeszélések vannak, Glennis Wilmotten jelentéséről november 6-án, és tegnap pedig Völlié kollega trió, dossziéjáról volt trilógus, és közben pedig lesz egy technikai jellegű trialógus is. A jegyzőkönyveket fogadjuk el szeptember 5 és szeptember 18-áról, hogyha nincsen ellentmondás, nem mond senki is ellent, így fogadjuk el a jegyzőkönyveket. És már is szavazni kezdünk, remélem, hogy minden kollégának van egy szav, elhúzta a szavazókártyáját, a szavazókártyáját betette a szavazógépben. Így van ez? Das jetzt auch versorgt und damit können wir jetzt können wir jetzt Taylor asszony is megkapta tehát. Akkor kezdjük a tárgyalási mandátumról. A téma komplexum tárgyalási mandátumatról. A parlament első olvasatos megállapodása a 2013-as, 13. szeptember 11-ől a elnök, az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevők vesznek részt a delegációban, illetve a tárgyaló delegációban pillanat, pillanat, pillanat, úgyis elektronikusan szavazunk, ne kapkodjanak, kedves kollégák! 36 mellette szóló szavazatra van szükség, annak érdekében, hogy a tárgyalási mandátumot el, megkaphassuk. Elektronikusan szavazunk, és ezennel megnyitom a szavazást. Haben alle Szavazott mindenki? Alig merem kimondani, hogy az SND-ben kettővel többen szavaztak. Most már stimmel, most már rendben van. Ezzel lezárjuk a szavazást. 34-en mellette, 18-en ellene, egy tartózkodással, és ilyen módon a mandátumot nem adta meg a szakbizottság a tárgyaló delegációnak. Ez sajnos most már nem segít a dolgon, nem adtuk meg a mandátumot, és folytatjuk a szavazást. Ötös napi rendi pont. Ez az én saját jelentésem. Itt is szavazhatunk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Lezárom tehát a szavazást. Elfogadtuk egy tartózkodással. Hatos napirendi ponttal folytatjuk a biocid termékek forgalmazásáról. Ez egy picit hosszabb itt. Hatos módosító indítványjal kezdjük, ki, kez, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 27-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellettem, ellenem tartózkodás elutasítottuk, 29 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk, nagy többséggel elfogadtuk, 30 és 32 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 31 és 33-as közösen mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette, ellene, elfogadtuk. 34 és 35 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk elutasítva, bocsánat, de még egyszer megnézhetjük, nagy többséggel elutasítva szerintem, 34-35, elektronikusan ellenőrizzük, szavazott-e mindenki, lezárom a szavazást, elutasítva. 38-as mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 36 és 37-es okafogyottá vált, és tovább is megyünk. 39-eshez <clears throat> mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 okafogyottá vált, egyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 44 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 11-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 46-os kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. 47 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös, kitámogatja, kiellenzi. tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es kitámogatja. Ki van ellene, Kitartózkodott elfogadtuk. 17-es <clears throat> mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 52-est visszavonták, 53-as kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette, ellenem, elfogadtuk. Kettes kitámogatja. Kiszavaz nemmel, elfogadtuk. Tizenkilences mellette ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, vagy nem? Hát ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Ist klar angenommen. Elfogadtuk egyértelműen hármas mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es és 23-as mellettem, nem, okafogyottá vált elnézést. Huszonnégyes is okafogyottá vált, és ezzel a 25-ösről szavazunk mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 26-os mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Most pedig végszavazás, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most pedig az állásfoga- a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most pedig a mandátum megadásáról szavazunk elektronikus módon. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a bizalmukat. És tovább is megyünk. Jetzt geht's weiter mit der Abstimmung zu Folytatjuk a zöld infrastruktúráról a szavazást, vagy a GI-ről. <clears throat> Mindenki készen áll? 19-es, ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás elutasítva. 20-as mellettem, ellenem. Nem világos elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. 20-as megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 22-es mellettem, ellenem. Tartózkodás nem világos, tehát elektronikusan ellenőrizzük. A 22-esről megnyitom a szavazást elektronikus módon. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, elutasítva, 25 mellette, ellenem, elfogadva. 27 okafogyott, 26-os mellette, ellene, elfogadva. Egyes kompromisszum két részben, első rész mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész, elfogadva. Lássuk a második részt, a kompromisszum második részét. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Hogyha igen, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A másodikat, tehát a kompromisszum második részét elutasítottuk. Tovább is megyünk. A 28-al mellettem. Ellenem. 7 kollega nem szavazott. Még egyszer, ki van mellette, 28-as mellett? Ki van ellenem? Tartózkodás. Elfogadtuk. 29 mellettem. Ellenem. Elutasítva. 30-as mellettem. Elfogadtuk 34 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as kitámogatja. Ki van ellenem? tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellettem, ellenem, elutasítva. Mit kívánnak? Mit kíván a nép? Jó, a 33-ast ellenőrizzük elektronikusan, a 33-asról szavazunk. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 40-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 37-es mellettem. Nem okafogyottá vált elnézést kérek. Mégsem vált okafogyottá, mondja az elnök, tehát szavazunk a 37-esről mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 38-as kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Elutasítva 39 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. A 39-esről elektronikusan szavazunk, legyen így, ellenőrizzük le. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Következő mellette ellenem, hát ezt is elektronikusan ellenőrizzük le, 41-es. Negyvenegyes, tehát szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Egyértelmű többséggel elfogadtuk. 42-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene tartózkodás nem látom. Tisztán szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es. Ellene. Elfogadva. 45 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 46-os kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elfogadva. 47-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as kitámogatja, kiszavaz nem mert elfogadtuk. 49 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 50-est visszavonták, 51-es mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 53-as mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 54 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60, kitámogatja 60-ast. Kiszavaz nemmel, kitartózkodott elutasítottuk, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Rendben van. A 62-est leellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as mellette. Ellenem. Akkor szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es két részben első rész mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva második rész mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 55 mellett, 50, 65 mellett ellen elfogadtuk. 66 okafogyott, 67-es mellette ellenem. Óskodás, szavazzunk a 67-esről, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Is angenommen. 68 dafür. A követ elfogadtuk 68 mellette, ellene elfogadt, elutasítva 69 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 70-es, ezt visszavonták. Egyes preambulumba kezdés mellette, ellene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 tartózkodás elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14-es okafogyott, a 17-essel foglalkozunk, mellette ellene el, elutasítva, 18-as kitámogatja, kiszavaz nemmel. Nem világos, akkor a 17-esről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ezzel pedig az elektronikus zárszavazásra térünk rá, megnyitom a zárószavazást, lezárom a zárószavazást egyhangulag elfogadtuk. Már is tovább megyünk. Die Abstimmung sind somit abgeschlossen. Muss sagen. Ezzel lezártuk a szavazásokat, és ezt kell, hogy mondjam, hogy a teremben sem a légminőség, sem a hőmérséklet nem változott pozitív módon. Dolgozzunk rajta, dolgozzunk a levegőminőségem. Most pedig Judy Görling jelentéstervezetéről vitázunk, a mézről szóló tanács irányelv módosítása. Megvárom, hogy azok, akik csak a szavazásért voltak itt, illetve el akarnak bennünket hagyni, hogy elhagyjanak bennünket, de kérem, hogy ezt csendbe tegyék, ha lehet. Judy Görling pedig mindjárt megragadhatja a szót. vielleicht können sich mitarbeiter mit ihren chefs ich weiß nicht ob wir die unterhaltung nem tudom, hogy a munkával nem zavarjuk ki az önök beszélgetését, hölgyeim és uraim, de arra kérném önöket, hogy talán mégis a terem előtt folytassák az eszmecserét, hogy Julie Görling lehetőséget kapjon, hogy a mézről beszéljen. Wait, please wait. Köszönöm, elnök úr. Yes, a discussion. Kérem, várjon egy pillanatig, amíg befejezik a beszélgetést. Tessék parancsolni. Köszönöm, elnök úr. Azok, akik dolgoztak ezen a jelentésen, ismerik a hátterét. Tavaly december 19-én került be a fogaskerekek közé ez a jelentés. Úgyhogy csak röviden összegzem a lényeget. 2011-ben az a döntés született, hogy a méz összetevőjének kell tekinteni a mézpollent egy bírósági döntés következtében, és hogyha ez így van, akkor az összetevők listáján fel kell tüntetni a pollent és a genetikailag módosított pollent is fel kell tüntetni, annak 0,9%-a legalább, legalább ekkora mennyiségről szó van. A dél-amerikai exportőrökre is vonatkozik ez. A bizottság egy javaslatot tett, hogy a státuszkvót visszaállítsa mely szerint a pollen nem része a méznek, hanem egy természetes összetevője annak, vagy természetes része. A fogyasztók is természetes termékként értelmezik a mézet, amelynek nincsen összetevője, hanem maga a méz az összetevő, mint olyan. Pollen nélküli méz ugyanis nem létezik, és a pollent nem a gyártók teszik a mézhez, hanem a méhek. És különben is az irányelv második melléklete minden bármilyen, mindenféle összetevő hozzáadását tiltja a mézhez. A pollennek ezt a tulajdonságát, vagy ezt a státuszát nem vették figyelembe azok, akik a GMO címkézéséről hozták a szabályozást. Itt a 0,9 százalékos mértékről van szó, és hogyha a genetikailag módosított pollent is ilyen módon értelmezzük, akkor ez soha nem értelmezhető úgy, hogy nem hogy alatta marad ennek. Ugyanakkor, hogyha nem összetevőként értelmezzük, akkor más az értelmezés. Ezért, akik azt szeretnék, hogy a genetikailag módosított pollen a címkén szerepeljen, ők szeretnének összetevőként feltüntetni a pollent, hogy ezt a hatást elérhessék. Ezért azt javaslom a jelentésemben, hogy a, ez a 0,9%-os küszöb érték minden élelmiszerre vonatkozik, de a méz esetében ez félrevezető. A tesztelési módszerek nem is elég kifinomultak ahhoz, hogy a teljes pollen, genetikailag módosított pollen tartalmát kimutassák. Megértem, hogy milyen motivációk vannak e mögött, a törekvés mögött. És ebben a bizottságban sokan úgy vélik, hogy ezek az intézkedések elégtelenek. Ugyanakkor a GM szabályozását és a címkézési szabályozását kellene felülvizsgálni, nem pedig a méz termék szabályozását. Ez ugyanis ez egy vétlen áldozata ezeknek a törekvéseknek. Ezért kérem a kollégákat, hogy, az összef hogy összefüggéseiben tekintsék a problémát, és félrevezetjük a fogyasztókat, hogyha kitartunk ezek mellett a címkézési követelmények mellett, és biztos vagyok abban, hogy nem ez a célunk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. The next speaker, who is it? Ki a következő felszólaló? Ah, fel, oké. Okay. Alois le. következik. Köszönöm szépen. Self, uh, I'm, uh... Először is hadd mutatkozzam be, képviselő vagyok, ugyanakkor méhész is, nem egy jelentős méhész, nem importálok mézet más kontinensekről, de mivel fogyasztó is vagyok, azt hiszem értem, hogy mit szeretnének tudni a fogyasztók. Őket nem érdekli a mi vitánk, vagy az Európai Bizottság és más hatások, hatóságok közötti küzdelmek sem érdeklik őket, hogy milyen és e, e mi, mi van emögött, hanem a fogyasztókat az érdekli, hogy az a méz, amelyet megvásárolnak, tartalmaz-e génmódosított pollent, avagy sem. És azt hiszem, hogy a fogyasztók érzékenysége növekedni fog. Nem szeretném, hogy megosztanánk a képviselőket, akik egyesek a bizottság javaslatának a rajongóivel válnának, mások pedig annak ellenzőivé. Azt hiszem, hogy van egy harmadik megoldás, tehát megoszlanak a képviselők a bíróság és a bizottság támogatai között, hanem a piacra figyeljünk. Fölösleges a szofisztikált technológiával, százalékokkal, mennyiségekkel foglalkozni. A javaslatomban, a módosító javaslatomban azt javaslom, hogy a méz összetevőjeként határozzuk meg a génmodosított pollent, de ismervén a problémákat, amelyekről az imént is hallottunk, azt hiszem, hogy meg tudnánk állapodni egy nagyon egyszerű megoldásban. Ez abban állhatna, hogy a méz címkéjén nem az állni, hogy GMO-ra tesztelt vagy nem tesztelt méz. Ez segíti a fogyasztót annak megállapításában, hogy vannak-e GMO nyomok a mézben, vagy sem. Az önkéntes tesztelés lehetővé tenné a génmentes méz címkék alkalmazását, és a fogyasztók ez esetben biztosan tudhatnák, hogy az érintett termék tartalmaz-e génmódosított szervezetet, avagy sem, és így a fogyasztók döntését helyeznénk a középpontba és a minőség alá támasztaná az árkülönbségeket. Ez lehetővé tenné a magánmárkák megjelenését, és azok a méhészek, akik szeretnék tájékoztatni a fogyasztóikat, hogy az általuk előállított márka nem te, nem tartalmaz génmódosított szervezetet, és tesztelték. Ugyanis egyéb iránt nehéz lenne összeegyeztetni az álláspontokat, hogy most a pollen az alkotó eleme a méznek, vagy nem. Ezért ez a javaslat egy megoldást jelenthetne a képviselők szembeállításával szemben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő, Tamaras asszony. Ich möchte... Köszönöm szépen. Julie Görlinget szeretném én is támogatni, de szeretném más úton módon is megmutatni, hogyha elkezdjük a virágport összetevőként vagy hozzávalóként kezelni, akkor Pandora szelencét nyitjuk ki. Tudom mezőgazdálkodóként, hogy a méz az egy mezőgazdasági termék, ami tisztán női, tisztán növényi eredetű. Itt van a fehérje, a protein, e, e, a tej, ezek is kellenek adott esetben az előállításhoz. Hogyha a pollent, a virágport e, összetevőként kezelem, akkor mondjuk a tej, ami szintén kell a méz előállításához, az is csak azért, mert egy természetes élőlény természetes produktuma azért összetevőként kell, hogy feltüntetve legyen? mondjuk a zsír az most egy, egy hozzá, egy adalékanyag, vagy egy összetevő? Ez is fölmerül kérdésként. Vagy kezdjük például a tojásnál, mondjuk a tojásnak a sár, sárgája az egy adalékanyag, vagy egy összetevő, a fehérje része, vagy a tojásnak a héja az most akkor hozzávaló, vagy összetevő. Tehát ezek lehet, hogy összetevők, de nem, nem, olyan, nem olyan adalékanyagok, amiket tudatosan teszünk hozzá. Itt nem arról van szó, hogy a méhészek azok tudatosan belerakják a virágport a mézbe, hát azt nyilván a méhek teszik, úgyhogy Nyilván nem arról van szó, hogy stratégiailag és tudatosan tervezve van, ez egy természetes folyamat, nem emberi beavatkozás eredménye is. Hogyha ebben egyetértünk, akkor elérkeztünk a dolognak a gyökeréhez, eh, amiről ha hónapok óta vitatkozunk. Miért próbálunk meg két olyan témát egymással összekötni, amik nem függenek össze? A kérdés az, hogy a pollen az most eh, egy adalékanyag, eh, vagy pedig egy összetevő. Ezt kell tehát megítélnünk, ez minden egyéb kérdés teljesen más területen kell tárgyalunk. Ebben mindenképpen határozottan támogatom Julie Görlinget, hogy a, tehát a pollen az egy összetevő, de nem egy adalékanyag. Ebben a fényben lesznek majd módosító indítványaink is, és a bizottsággal szemben minden tisztelet és kompetenciák elismerése mellett figyelni kell arra, hogy ugye ők nagyon gyorsan akarnak dönteni, de hát nyilván létjogosultsága van a parlamentnek és a tanácsnak is, és nyilván a akit a nép választ, azt a nép ellenőrzés, és rajta keresztül gyakorol ellenőrzést, tehát nem a bizottságnak kell átengedni a döntés jogát, hanem nekünk is figyelnünk kell, hogy a bizottság hogyan tud hatékonyabban, jobban cselekedni, ott, ahol mi túl vagyunk terhelve, de hogyan tudunk az alapvető döntésekben mi is szót kérni és részt venni. És ahogy elmondtam, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogyha most elkezdjük a virágport, a, a pollent adalékanyagként kezelni, akkor leteszem a garast arra, hogy minden más terméknél is megnyitjuk ezt a dossziét, és gyakorlatilag ezzel megszüntetjük a döntési sebességet. Köszönöm szépen! nem tudom, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, nyilván ezt is megbeszélhetnénk. Chris Davis jön, utána Pilar Ayuso és Anna Rosbach kapnak szót. Well, Chairman, I'm conscious of all the GMO labeling requirements that we've put into Tudatában vagyok az összes követelménynek a GMO címkézéssel kapcsolatban. Meg kell nézni, hogy ki a hibás nevezetesen a méhek. A méhek a hibásak, ők terjesztik ezt a potenciálisan veszélyes GMO pollent, és kockáztatják a fogyasztók egészségét. Úgyhogy nyomon követhetőségi programra van szükségünk, hogy a biztonságot visszaállítsuk. Tehát minden méhre fél éven keresztül elektronikus nyomonkövető eszközt kell ö, erősíteni az egyik hátsó lábára. És hát ugye a modern fogyasztót tájékoztatni kell ezekről a problémákról, és sötétedés után DVD-vel kell felvenni a méhek, méhkasok tevékenységét hogy a helyes és helytelen gyakorlatokat nyomon követhessük. Azt hiszem, hogy ez a fertőzés elkerülhetetlen. A méhek egyszerűen összeszedik. Tájékoztatni kell a méheket, hogy lekapirgálják a lábukról a szennyezett pollánt. Lehetséges, hogy jogi kihívásnak is nézünk elébe az ilyen jellegű megfigyelési tevékenységünk miatt a védőnk a bíróság előtt azzal érvelhetnének, hogy semmilyen kárt nem okoznak a fogyasztóknak a méhek azzal, hogy GMO-val szennyezett pollent építenek bele a mézbe. Sokkal nagyobb a valószínűség az, hogy a következő másodpercben becsapódik egy aszteroida a Földbe. Ugyanakkor az ilyen helyzetekben meg kell bizonyosodnunk arról. Időnként ö, hasonló ö, ostobaságokat meg, ö, elkövetünk, egyszerűen csak figyeljünk oda, hogy Juli jelentését ne fogadjuk el. Köszönöm. Pilar Ajuzó. Köszönöm szépen, elnök úr talán nem leszek annyira ironikus, mint Chris Davis, de Görling asszonyt mindenképpen támogatom, és a jelentését is támogatom. Tehát élvezhetik a támogatásomat, úgy gondolom ugyanis, hogy itt egy összetevőről és nem adalékanyagról van szó. És 0,9%-os érték alatti az aránya, úgyhogy nincsen szükség ezzel kapcsolatos címkézésre, megjelölésre. Gyakran ugye itt kukorica, kukoricából származó pollenről van szó, és nem génmódosított pollenról. Még egy hozzászólónk van, Anna Rosbach parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én családom is méhész család. És egyetette Chris davis és a többi felszólalóval abban, amit mondtak. Igazi kihívás előtt állunk, hogy jól megmagyarázok a méheknek, hogy mit szabad nekik és mit nem. Vagy másként mondva, a méhek szabadok, és szabad jogukban áll, hogy összegyűjtsék a pollent. Hogyha biztosítjuk, hogy nincsen GM módosított növény a körzetükben, akkor nem gyűjtik ezt be, de máskülönben pedig lehetetlen küldetés előtt állunk. Egyetetek Julie Görlinggel, hogy ez a pollen egyszerűen része a méznek. Köszönöm szépen, végezetül megadom a bizottságnak, majd a jelentéstevőnek a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok én is. A legtöbb érv, amelyet fel akartam hozni, ezeket már a képviselők elmondták ugyanis. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata figyelembe veszi a méhészeti ágazat legjobb érdekeit. Ezeket egyébként a hatás tanulmány is kimutatta, és megőrzi a, mé, a méz imidzsét, mint egy természetes termék, termény imidzsét. Valóban a pollen nem egy összetevője, hanem egy alkotóeleme a méznek. Ez egy tény. Így jön létre a méz. A javaslat ugyanakkor az Európai Bíróság elítéletét nem változtatja meg, miszerint, hogy a GM, GM tartalmú pollent, címkéz, pollent tartalma címkézni kell, már pedig ezt be is tartatjuk, hiszen GMO-ból készült élelmiszer címkét fog viselni ez a méz. Ugyanakkor a 0,9% fölötti GM arányot kell, arányt kell jegyezni, és a kivételi szabályok is ugyanúgy érvényesek, mint a többi élelmiszerre. Tehát a vitát nem kell összetéveszteni a koexisztenciáról szóló vitával, hiszen nem a mézről szóló vita kapcsán lehet eh, ezt az általános szabályozást megváltoztatni. A ma, hallgat, ma hallott vita után úgy gondolom, hogy eh, esélyünk van arra, hogy első olvasatos megállapodást kössünk. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak, végezetül pedig megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a képviselőknek, hogy támogatják a jelentéstervezetemet. Pezli úr egy új gondolatot vetetett fel a GMO teszt címkével kapcsolatban. Megítélésem szerint ennek a végrehajtása, megvalósítása nagyon bonyolult lenne. Módosítókat ezügyben még nem nyújtottak be, de úgy gondolom, hogy technikailag nehéz volna ezt beemelni a szövegbe. De ha benyújtják, akkor megfontolom ezt, illetve a szavazás, mielőtt szavazásra bocsátjuk a jelentéstervezetet, meggondoljuk, hogy lehet -e ebből egyáltalán kompromisszumot kialakítani. De hát erről nagyon nehéz lesz kompromisszumot kialakítani, hiszen vagy egyetért az ember ezzel az ötlettel, vagy nem, de minden esetre megnézem, hogy tehetek-e valamit, meghallgatom pontosan az érveket. Ami pedig a többiek által felvetett kérdéseket illeti. Igen, minnyáján elfogadjuk, hogy ez nem a koexisztenciáról szól, és nem is a GMO-k címkézéséről szól. Éppen ezért tényleg azon gondolkozom, hogy mi került, mi telt tíz hónapba, hogy ide jussunk. Hiszen ha ezt tisztáztuk, akkor a kihívások nem olyan nagyok. Azt hiszem tehát, hogy a legjobb, hogyha úgy tekintünk erre az egészre, hogy végigmentünk a folyamaton, és a parlament hatástanulmánya megoldotta sokak fejfájását, az aggájaiket megoldotta. Ezt, tehát tekintsünk erre az egész tíz hónapos topogásra, késlekedésre, mint egy pozitív folyamatra. Köszönöm a támogatást, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen, Görling asszony. Az Agriban pedig november 5-én szavaznak erről a jelentésről, aztán az MV-ben, tehát nálunk november 25-én szavazunk a plenárisra, még nincsen előrejegyezve. Következő pont. Eszter Delange jelentésem, már is megkapja a szót. Eszter Delange, tessék. Ja, dank wel, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy kihívás volt, nem csak a téma miatt, a jelentés, hanem minden, amit az elmúlt hónapokban beszélgetésekben hallottam, azt nagyon nehéz volt összefoglalni. Ugye nagyon korlátozott volt a saját kezdeményezésű jelentésre fordítható szószám, akár két vagy háromszor ilyen hosszú is lehetne ez a jelentés. Ugyanakkor megpróbáltam korlátozni a terjedelmét azokra a dolgokra, amik a legfontosabbak az általam látottakból, hallottakból. Eh, a bizot, itt az Envi szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy ezt a jelentést elkészítjük, mert nagyon sok élelmiszer eh, csalási ügyet láttunk az elmúlt években, az elmúlt hónapokban, akár volt itt mondjuk a lóhús botrányra gondolatunk, ez volt a legutóbbi eset, aztán látok a különböző cukorkákba rakott eh, színező anyagokat, aztán tudjuk, hogy voltak eh, hogy tudjuk, hogy különböző szennyezőanyagok kerültek a kenyérbe, úgyhogy most a gyakorlatilag az elmúlt hónapokban, években véle, véletlenül felfedezett esetek mögött vannak-e további esetek is. És hát egy ellentmondásba ütköztem rögtön. Egyrészt sohasem volt ennyire biztonságos, mint az élelmiszer ellátás, és az élelmiszerek sosem voltak ennyire biztonságosak, mint, mint most. Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy mondjuk az influenza fertőzésben meghalunk, mint az élelmiszer hamisítás következményeként. Ugyanakkor az emberek nek az egyharmada, a fogyasztók egyharmada már nem hiszi el azt, ami az európai élelmiszereknek a címkéjén áll. Hát akkor mi az élelmiszercsalás? Ez az első kérdés, amit meg kell fogalmaznunk. E, az Egyesült Államokkal ellentétben mi itt Európában e, nem rendelkezünk központilag meghatározott fogalom meghatározással, nem tudjuk, hogy milyen jelenséget hívunk e, élelmiszer csalásnak, amikor látunk egy ilyet. Természetesen az élelmiszer biztonság tárgykörébe tartozik ez a kérdés az általános megjegyzésem az általános élelmiszeri jogszabályban ugye az, hogy nem szabad, hogy a címkézések azok félrevezetőek legyenek, megtévesztőek legyenek. Nagyon sok a szabály, nagyon sok az ellenőrzés az élelmiszerbiztonság területén, de az olyan olyan típusú élelmiszercsalások, amelyeknek nincsen népegészségügyi konzekvenciája, azok valahogy kicsúsznak az ellenőrzés alól. Most nagyon látjuk már a jéghegynek a csúcsát, Eh, eh, és látjuk, hogy mik azok, amik eh, veszélyt okoznak a közegészségügyre, de hát ez alatt a piramis alatt, a piramis csúcsa alatt, és a jéghegy csúcsa alatt hatalmas, felderítetlen dolgok vannak Európában. Tehát meg kell beszélnünk, hogy hogyan közelítjük meg ezeket a problémákat. Biztos, hogy lesznek olyan elemek, amikről nem tekinthetünk el, így például a jogszabályoknak a megsértése, vagy a fogyasztóknak a megtévesztése. Aztán nyilvánvalóan szándékosan kell, hogy történjen, akkor beszélhetünk csak csalásról. Nyilván véletlenül is történhetnek dolgok, ilyet láttunk a múltban is, de mindenképpen fontos a szándékosság. És a harmadik, eh, hogy eh, anyagi haszonszerzés céljából tegyék eh, ezt a cselekvényt. Nagyon sok megbízható adatra van szükségünk, hogyha ezt a jelenséget jól le akarjuk írni. Vannak olyan tagállamok, akiknek már van ezzel kapcsolatos adatbázisuk, másoknak szinte semmiük nincsen úgyhogy nagyon is szükségünk van adatokra, annak érdekében, hogy tudományos keretek között tudjuk leírni ezt a jelentős, jelenséget. Az általam tapasztalt élelmiszercsalások gyakorlatilag kiterjednek a drágább összetevőknek, az olcsóbb összetevők által való helyettesítésére, például gránát, alma, lébe, gyakran raknak sima alma, almából származó pürét vagy, vagy levet aztán például a lóhús botrány esetében azt láthattuk, hogy hogy hagyományos termékeket biotermékként adnak el, és ellátják őket különböző állatjóléti címkézéssel, vagy biocímkézéssel, és gyakorlatilag itt az anyagi haszonszerzés okán hagyják végre ezt a csalást. Aztán vannak utánzatok, hamisítványok, ezekre nagyon sokat figyelnek a különböző tagállamokba, például amikor a region, garantáltan regionális a régióból származó termékként tüntetnek fel egy nem onnan származó terméket, aztán nagyon gyakran látjuk azokat a termékeket, amelyeket gyakran hallottam egyébként a beszélgetésekben is, és amelyek a tudományos irodalomban is gyakran előfordulnak. Így például a, a haj, a hal, a biotermékek, a méz, az olívaolaj, bizonyos, eh, bizonyos gyümölcslevek, nyilvánvalóan ezek mind elolvashatóak egyébként a jelentésben is. A történetnek a lényege az, eh, hogy az élelmiszercsalásnak a kockázata nagyon nagy, különösen akkor, hogyha nagyon nagy eh, az abból származó haszon, és a, és a tettenérési arány az nagyon alacsony. Hát Európában nagy a haszon, és alacsony a tettenérési arány, ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy én azt mondanám, hogy nem szabad túlságosan egyoldalúan az élelmiszer biztonságra összpontosítani, hanem nézzük meg más oldalait is az élelmiszer csalásnak, és nézzük meg azt, hogy a tetten érhetőséget hogyan lehet növelni az élelmiszer ellátási láncban az élelmiszerellátási lánc az nagyon-nagyon bonyolult, sokkal bonyolultabb, mint 30 évvel ezelőtt, és egész egyszerűen ezt nem vettük figyelembe a szabályok megalkotásakor. Tehát az ellenőrzést megkerülik a csalók, és a nemzeti szervek kell, hogy legyenek nyilvánvalóan, hogy illetékesek legyenek, de hát ők nem látnak át nyilvánvalóan a saját országuk határán. Tehát fontos, hogy az Európol, és illetve az Európai Bizottság útján határokon átívelően lépjünk fel ez ellen, azt láthatjuk, eh, hogy eh, az ilyen együttműködésre bizonyos tagállamok nagyon nyitottak, mások, az, mások kevésbé, eh, sokszor csak véletlenszerű egy-egy határokon átívelő esetnek a felderítése a saját tagállamomban. Nagyon sok olyan beszélgetésben vettem részt, ahol azt hallottam, hogy hajlandóak lennének a bizottsággal együttműködni, az Európollal együttműködni, hogyha például a lóhús botrány körüli csalások felderítéséről van szó meg kell néznünk nyilvánvalóan a kereskedőknek a szerepét is, tehát azoknak a szerepét, akik nem feldolgozzák az élelmiszert, vagy előállítják, hanem továbbítják és, és értékesítik. Őket is ellenőrzés alá kell vonni. Számos tényező van tehát, amelyek azt eredményezik, és nagyon sok olyan strukturális gyengeség van az élelmiszerellátási láncban, itt az Európai Unióban, ami, ami azt hozza magával, hogy sohasem volt ugyan ennyire biztonságos az élelmiszer, mint most, de a nemzeti felügyelet, nek a hiányossága nagyon sérülékenyé tesznek minket. Láthatok ezt a lóhúsbotrány esetében. Ott például az írhatóság azt tapasztalta, hogy négy üzem volt érintett a botrányban, és háromnál azt kellett, hogy megállapítsa, hogy a határain túl, tehát Írország határain túl került sor az igazi csalásra. Akkor fogjuk tudni ezeket az eseteket felderíteni, üldözni és szankcionálni, hogyha megfelelő az információ, információ áramlás. A briteket, a hollandokat és az Europort is tám, ekkor adatokkal támogatni kell. Fontos, Eh, hogy ez legyen, mert Európában most az információ áramlás nem megfelelő. Tehát ez lenne az elemzése annak, hogy mik a problémának a főbb vonalai, Szerintünk eh, számos eh, ajánlással élek, például az intézményi kerettel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne javító lépéseket tenni, és egyáltalán az a tény, hogy az Európai Bizottság most fölállított egy élelmiszercsalási csalási orgánumot. Már ez is mutatja, hogy hajlandóak foglalkozni a problémával, de hát az egész még gyermekcipőben járt. Teljesen nyilvánvaló. Nyilván értelemszerű, észszerű dolog lenne Dublinban is erősíteni ezt a dolgot, és egyáltalán többet foglalkozni a politikában ezzel a problémával nagyon, tehát vannak olyan hivatalok, ahol nagyon sok releváns információ befut erről, de a gyakorlatban ez a hivatal, az állategészségügyi hivatal nagyon keveset foglalkozik ezzel a problémával. A élelmiszerbiztonság és állategészségügyi hivatalnak a jelentése mindent tartalmaz, minden ilyen felismerést, hogy az elmúlt évben mit csináltak rosszul. Például a ló útlevél esetében, amikor ugye a lóhús botrányra sor került. Tehát megvannak a felismerések, a jelentése, de fontos, hogy ahelyett, hogy szemet hunynánk e fölött, hívjuk meg a hivatalt évente ide, ide a bizottságba, a szakbizottságba, hogy számoljon be az éves tevékenységéről. Ha pedig megnézzük a jogszabályokat, akkor nagyon egyszerű a hivatalos ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályoknak a módosítása, ez történik most. Az illetékes előadóval együtt dolgozok ebben a kérdésben. A bizottság egy nagyon szerény lépést tett, hogy az ellenőrzéseket erősítse. Én úgy gondolom, hogy annak lesz igazán hatása, hogyha tovább megyünk. Nézzük meg például a lóhus botránynak a példáját megint csak, hogyha az íreknek sikerült volna a saját területükön, abban az egy üzemben, ahol probléma volt, megfelelő ellenőrzést tartani, akkor akkor egyetlen egy eh, marhahúsá átszimkézett eh, eh, lóhús esetében már 3000 eurós csalás sikerült volna megakadályozniuk. Tehát sajnos nem maradhatunk ennyire lazák, amikor a büntetésről és a szankcionálásról van szó. Aztán vannak további ajánlások is, így például a business to business, tehát vállalkozások közötti kereskedelemben alkalmazandó címkézést professzionálisabbá lehetne tenni, véleményem szerint, és ne gondoljuk azt, és ez lenne az utolsó megjegyzésem, eh, hogy ezt eh, hatóságként egyedül fogjuk tudni megoldani, vagy az jogszabály alkotóként. Nyilvánvalóan szükség van a társadalmi felelősségvállalásra is, eh, gondolkozzanak el a fogyasztók is arról, amikor bemennek a boltba, hogy honnan származik az élelmiszer. Gondolkodjanak az élelmiszer feldolgozók, hogy honnan származik az alapanyag. Nagyon sok olyan üzlet, vállalkozás van, ami nemzetközi vagy nemzeti kezdeményezéssel élhet ebben. És még egy pontról mindenképpen szólnom kell, ezek pedig az ellenőrző hatóságoknak a kérdése. Az ellenőrző hatóságok, amelyek rendészeti jogkörökkel felvértezve, például Dániában vagy Olaszországban járnak el, azok adott esetben növelhetik a tetten érhetőségi arányukat sokkal nagyobb mértékben, mint mások. Ezt a két országot én példának tekintem, mert annak ellenére, hogy az ő ellenőrzéseik most még nagyon-nagyon előrejelezhetőek, előre láthatóak, azok az országok, amelyek tehát rendészeti jogkörrel felhatalmazott hat, élelmiszerbiztonsági hatósággal rendelkeznek, és rendészeti megközelítést fejlesztettek ki, azok jobban látják a kockázatokat, hiszen lát, hiszen eh, ugyanazt a jól bevált eh, megközelítésmódot tudják minden egyes csalási esetben alkalmazni. Ezek lennének tehát a legfontosabb elemek, amiket sorban megemlítek eh, az anyagban. Hogyha a kollégáknak van hozzáfűzni velőjük, akkor természetesen hajlandó vagyok az ő módosító indítványaik szellemében is közösségileg fellépni, ugyanis úgy gondolom, hogy erről még nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen! Az árnyék jelentéstől kapja meg a szót az eszendő részéről rapporteur une tonne de charcuterie. Egy tonna ö, felvágott, ö, amely emberi fogyasztásra alkalmatlan, két tonna hal, egy tonna ö, kollagénnel ö, töltött szarvasgombát, foglaltak le 2010-ben, december 19-én az Europol akciója keretében. Ez az akció ismeri, ö, ö, is mutatja az élelmiszer csalás jelenségének a fontosságát, amely néhány évvel ezelőtt még nem volt ennyire homlok térben. Ez mutatja, annak szükségességét, hogy jogalkotásra van szükség ezen a területen. Meg akadályozandó hamisításokat. Eddig ez bevétel kiesést jelentett a gyártóknak, itt viszont élelmiszer csalásokról beszélünk, amelynek újabb, súlyosabb dimenziója van nevezetesen az egészségügyi kockázat hiszen ezek a hamisított termékek, amelyek ellenőrzés nélkül bekerülnek az élelmiszerláncba, és amelyet a fogyasztó jóhiszeműen megvásárol, ezek nem felelnek meg az egészségügyi, biztonsági, minőségi előírásoknak, és az életüket teszi kockára. Ezért mindenképpen meg kell változtatni a jelenlegi európai jogi kereteket, amely nem teszi lehetővé, hogy hatékonyan lépjünk fel ez ellen a csapás ellen, amelyet a 2012-es lóhús botrány is jelez. Az Európai Unió ebben a, a, ezen a területen ismét csak tűzoltóként lépett fel. Ez messze nem elegendő, megelőző intézkedéseket kell tennünk, elég bátornak kell lennünk, hogy a szükséges higiéniai intézkedéseket, javaslatokat megtegyük, annak ellenére, hogy számos tagállam jelenleg ezzel nem ért egyet. Konkrét intézkedésre van szükség a megerősített jogi keretek között, és vissza kell állítani az európai fogyasztók bizalmát a közösségi intézményekben. Egyetértek Delange asszonynal, abban, hogy harmonizált definícióra van szükség az élelmiszer csalást illetően és a határon túli, határokon átívelő csalással szemben fel kell lépni. A szankciók az egyes tagállamokból egyáltalán nem elrettentőek. A maffia ezért átnyergelt a hagyományos területekről, a kábítószer kereskedelemről az élelmiszercsalásra, mert sokkal kisebb az elrettentése a szankcióknak. Ezért a szankciók szintjét növelni kell a gazdasági élelmiszercsalások területén. Ezért így hatékonyabban kell tehát fellépni az ilyen jellegű csalás ellen. Támogatom Delange asszony jelentését, ugyanakkor néhány dolgot jobban ki kell hangsúlyozni. Az egyik ilyen a fogyasztók tájékoztatása, aki az állásfoglalásban nem szerepel explicite, explicit módon, hiszen az ő bizalmának a helyreállítása az egyik feladatunk. Ugyanakkor egy élelmiszercsalás ellenes hálózatot fel kell állítani a megelőzés érdekében. Harmadik módosításom, a gyors, európai gyors figyelmeztető rendszer hálózatának kiterjesztése az élelmiszercsalás elleni küzdelemre és így a hiányosságokat megszüntethetnénk, amelyekre a lóhús botrány is rámutatott. Negyedik fontos dolog, az elkészített ételeknél is fel kell tüntetni az élelmiszerek származási helyét. Franciaországban a szenátus ezt már egyhangúan megszavazta a fogyasztásról szóló törvény elfogadásakor. 2013. októberében fogják bejelenteni az vonatkozó javaslatot, amelyben szintén figyelembe kell venni ezeket a célokat. Köszönöm, Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következő Corinne Lepage. Elnök úr, előadasszony, először szeretnék gratulálni a kiváló jelentéshez. Hadd mondjam el, hogy támogatom a jelentést, de lenne néhány javaslatom is. Szeretném az a gyártók, az állat, orvosok és a hatóságok munkáját üdvözölni, akik kemény munkát végeznek napi szinten az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében. A javaslat nagyon fontos a jogi keretek megerősítése érdekében bár a szankciók európai szinte, szintű harmonizálása reménytelen, de hát lehet előrelépést elérni. A csalás és az élelmiszer válsággal szemben kíván fellépni. Fontos a, az átfogó megközelítés, tehát a szankciók növelése és a megelőzés is egyaránt egészségügyi, környezetvédelmi és szociális szempontokat kell figyelembe venni. A gazdasági válság és a szociális dömping is bizonytalanná tette a körülményeket, és nem csak az Európai Unióban. Marketing tényezők is hozzájárulhatnak a fogyasztók tájékoztatásához, például a címkén fel lehet tünteni a gyártás a helyét, az állat levágásának helyét, de ugyanakkor az állat táplálásának a módját is. Átfogó, illetve teljes címkézésre van szükség, mind a szárnyasok, juhok, kecskék, marhák tekintetében is, és a feldolgozott termékek minden összetevőjét fel kell tüntetni. 2012-ben jelentés készült a GMO csalásokról az Egyesült Államokra kiterjedően is. Sajnálom, hogy a növényi termékekre nem terjed ki a jelentés, nevezetesen a ö, peszticidek használatára. Például idén Németországban amerikai búzaimportban nem engedélyezett nyomok, nyomokat találtak. És a szankcióknak tartalmazniuk kell a gyártók betiltását is, miután a termékeket természetesen visszavonják. Hatékony nyomonkövetésre van szükség a negatív, az úgynevezett negatív átvilágítás kiterjesztésére is szükség van a harmadik országból érkező termékek tekintetében, ami pedig az ellenőrzést végzőket illeti. Hasznosnak tartom, hogy ö, nagyobb hangsúlyt fej, helyez erre, ugyanakkor egy kicsit szkeptikus vagyok azt illetően, hogy a tagállamokban valóban lehetségesen minőségi ellenőrzéseket végrehajtani, ami rendkívül fontos lenne. Hiszen már most csökkent az állatorvosok száma, amelyet pont ö, mi állapítottunk meg egy 2012-es jelentésben ugyanakkor a minőség az, amin a növekedés alapulhat, és amely a költséget is figyelembe kell, hogy vegye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Három technikus jött be, hogy a rossz levegő minőség megszüntetéséről gondoskodjon. Ott az új légszűrőknek a beépítésével foglalatoskodnak, vagy az ellenőrzését végzik a e, szűrőknek, tehát egy kis mozgás tapasztalható, mozgolódás tapasztalható. Következőként az ECR nevében árnyék előadóként Judy Görling kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is nagy köszönettel tartozom a jelentéstevőnek a jelentésért. Jó, hogy így ilyen tényszerű, pontos, nem a ténytől a tényektől eltérő jelentéssel van dolgunk. Voltak éppen mindennel egyetértek a jelentésből. Egy-két dolgot szeretnék kiegészítésként hozzátenni. Persze tisztában vagyok vele, hogy a saját kezdeményezésű jelentésnek a, a hossza korlátozó, de úgy gondolom, hogy érdemes volna figyelembe venni a, azokat a felvetéseket, amelyeket benyújtok hogyha figyelembe vesszük a hivatalos ellenőrzésekben történő változásokat, azt kell, hogy mondjuk, hogy éppen jó, jókora időzítettek ezt a saját kezdeményezésű jelentést, és fontos, hogy ezekre ki is térjünk. Mi több az volna fontos, hogy a különböző jogszabályokban szabályozott ellenőrzést egy jogszabályba egységesítsük. Mit lehetne még hozzátenni? Nos, úgy gondolom, hogy az élelmiszer csalás kérdését jogilag kellene definiálni. Tudom, hogy a bizottság és a szak, tagállami szakértők is dolgoznak a definíció kialakításán, de jelenleg nem létezik Európai Uniós referencia laboratórium, és nincsen um, egy um, erre vonatkozó jogszabálytervezet sem Fontos tehát, hogy a laboratóriumok számára referencia értékeket, iránymutatásokat, eljárási mutat, utat, útmutatásokat írjunk elő. Gondoljunk csak a legutóbbi botrányra, amikor az Európai Unió sok tagállamában a marhahúst ellenőrizték, hogy nem sem és meglehetősen adhok módon kellett a értékeket meghatározni. Az Egyesült Királyságban az FSA 1%-ba határozta meg a, a határértéket, szerintem ezt egyébként jól tettem. De látni kell, hogy nem mindig uh, ilyen egyszerű meghatározni ezeket az értékeket. Nálunk az élelmiszerbiztonsági ügynökség, az FSZ már dolgozott ezzel az egy százalékkal, azért volt ezt ilyen könnyű használni. Tehát tisztázni kellene, nem csak azt, hogy milyen vizsgálatokat végzünk el, hanem az, hogy milyen küszöbértékeket tartunk, vagy hol húzzuk meg a határértékeket. És úgy gondolom, hogy a tagállami szakértőknek egyeztetniük kell ebben a kérdésben, hogy egységesen járjunk el. Sokan már mondták, hogy az élelmiszer szakértőket az élelmiszer biztonsága, vagy az élelmiszer minőség ellenőrzésére képzik ki, de nem a csalás felderítésére, ezen is változtatni kell. És mint, hogy nem a jövő heti plenárison szavazunk, de ne felejtsük el, hogy a Horizon 2020-as jelentés az élelmiszer biztonsági csomag egy fontos pillére. Úgy gondolom, hogy erre hivatkozva komoly érveket hozhatunk fel annak érdekében, hogy az élelmiszer biztonság kérdésének elementáris elemi részét tartalmazza az élelmiszer csalás. Hiszen ez veszélyezteti az élelmiszer biztonságot, és ilyen módon ezt az egész kérdéskört a Horizon 2020-ba integrálhatnánk. Azt hiszem tehát, hogy mind a képzés, mind a szakértők véleménycseréje és esetleg közös platformja kialakítása tekintetében még van munka, amelyet el kell végeznünk. És ezzel ezt a hiányosságot is le tudnánk fedni. Egy utolsó észrevétel. Fontosnak tartom a kiskereskedők különleges felelősségéről mondottakat a jelentésben, hiszen a kiskereskedők mindenhol igyekszenek a saját márkájukat megvédeni, belső ellenőrzéseket végrehajtva. Jelenleg az IMCO szakbizottság egy a kiskereskedők önkéntes kódexére vonatkozó anyagot dolgozza fel, és úgy gondolom, hogy nem volna lehetetlen, hogy ebbe az önkéntes kódexbe az élelmiszer hamisítással kapcsolatos kérdéseket is beemeljük, és ilyen módon normákat biztosítsunk a kiskereskedőknek. Köszönöm. Maker úr, majd Ajúzó asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, De Lange asszonynak, aki nagyon jó javaslattal állt elő, és ez abban is megnyilvánul, hogy a jelentés hangsúlyozza, hogy elsősorban csalási probléma volt a lóhús botrány. Nyilvánvalóan az élelmiszercsalások területén van lehetőség javulásra, de nem arról van szó, hogy az Európai Unióban az élelmiszerbiztonsága kapcsolatban strukturális problémák vannak. Ezt önki is hangsúlyozza. Egy másik fontos jelzés, hogy nagyon fontos a sokkal célirányosabb és szigorúbb szankcionálás, büntetés ugyanis a csalások száma drasztikus mértékben növekezik, és a lehetséges szankciók, a lehetséges bírságok, azok ezt hatékonyan kell, hogy megelőzzék. Ugyanakkor a pozitív pontok mellett vannak olyan elemek is, amelyeket hiányolok a jelentéstervezetben. Az egyik ilyen pont, hogy egy alapvető vitát kell folytatni az élelmiszer ellátási láncunkról. Úgy gondolom, hogy egy első helyen a rövidebb élelmiszer ellátási láncok kialakításának promotálása, népszerűsítése kell, hogy álljon, tehát a regionális, a helyi termékek, a biotermékek népszerűsítése. Fontos természetesen, hogy újra, kell, újra meg kell dolgoznunk, és újra meg kell nyernünk a fogyasztók bizalmát. Ott van például Flandria, itt egy így sokkal kisebb és akozások dolgoznak, és ők nagyon fontos szerepet játszanak a gazdaságunkban. Ők azok, akik a helyi élelmiszereket előállítják. Fontos, hogy őket ne terheljük túl a túl nagy adminisztrációval, a túl sok külön szabályjal. Ugyanis eh, a kisebb termelőknek a túlnyomó többsége jó minőségű terméket akar előállítani, minőséget akar a piacra dobni, és jó hiszemben cselekszik. És ők gyakran az áldozatává válnak azoknak a csalásoknak, akik csak bizonyos egyes személyek követnek el. Tehát a címkézés területén a túlzottan szigorú szabályok azok elbátortalanítják majd azokat a termelőket, akik mindig korrekten járnak el. Úgyhogy én a jelentés tervezetből mindenképpen hiányolom, hogy utaljunk annak szükségességére, hogy a KKV-ket nem szabad túlterhelni. Köszönöm szépen, elnök úr. Ájúzó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr de Lange asszony kitűnő jelentést terjesztett elő, valóban egy olyan fogalom meghatározás a fontos, amely jól leírja a tényállást. A vonatkozó rendelet 2002-ből származik, és ebben hiányolhatjuk a címkézéssel kapcsolatos szabályokat. Folyamatosan arra panaszkodunk, hogy csalások történnek, be. Hát különbséget kell tenni a szándékos félrevezetésről, aminek haszonszerzés, anyagi haszonszerzés a célja, és a között, az, vagy olyan csalások között, amelyek egészségügyi kockázatokkal, következményekkel járnak egészségkárosodással járnak. Ezt utalta, vagy erre utalt a jelentéstevő, hogy fontos, hogy, hogy szándékos legyen a cselekmény, és anyagi haszonszerzésből történjen, ugyanis vannak olyan megtévesztési esetek, ahol egész egyszerűen véletlenül vagy hibából lesz félrevezető a címke. Különösen olyan termékeknél fordul ilyen elő, amiket ömlesztve ömlesztve értékesítenek a méz, az olívaolaj tartozik például ebbe a körbe. Ezeket nem kis kiszerelésekben szokták értékesíteni, hanem nagy mennyiségben ömlesztve és ezt hát ugye természetes olívaolajnak deklarálják, így címkézik, és nyilvánvalóan akkor itt a ekkora mennyiségeknél nehéz az, e, a minőséget pontosan ellenőrizni, és nagyobb a csalóknak a mozgástere. Tehát szükség van a hatékonyabb ellenőrzésekre, és a sokkal hatékonyabb bírságokra, vagy szankciókra, úgy, hogy ezek a szankciók ténylegesen elrettentő hatással is rendelkezzenek. És még egy megjegyzésem lenne Lange Axonyhoz a 26-os ponttal kapcsolatban. Itt az ellenőrzésekről esik szó. A Wageningeni Egyetemről beszélt de Lange asszony, hiszen ezt az egyetemet ismeri a legjobban, de hát van biztos más olyan tudományos kutatóhely vagy laboratórium, ahol már megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek ebben a ügyben. Tehát nagyon sok kiválósági központ van még, amelyekre utalni lehetne a főigazgató asszony beszélt itt a, arról is, hogy szükséges lenne az állategészségügyi hivatalnak a meghallgatása. Nem tudom, hogy ezzel meg lehetne akadályozni mondjuk az elmúlt időszaknak a botrányait. Egy biztos, az egyes összetevők származásának a megjelölése és különösen az olyan esetekben, ahogyha sok helyről származik, az összetevő az nagyon fontos. Most akkor a bizottság képviselőnek adom meg a szót, és utána az előadónak újra. Köszönöm, Köszönöm szépen. Először is köszönet nyilvánítással szeretném kezdeni Delenge asszony iránt. Örülök annak, hogy osztja aggodalmainkat az élelmiszer csalás jelenségével kapcsolatban. Teljesen világos, hogy milyen lehetőségek rejlenek az élelmiszercsalásban, és milyen kockázatokkal járnak. Ezekről hallottunk, nem térek ki rá. Arról is hallottunk, hogy élelmiszercsalások esetén a tagállamok reagálhatnak gyorsan, de azok az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, valóban elégtelenek lehetnek. Úgy véljük, hogy a törvények betartatása és a megfelelő együttműködés kulcsfontosságú az élelmiszercsalások elleni harcban. Tevékenységünk néhány elemét szeretném megemlíteni. Először is, hogy megfelelőképpen felkészített és képzett alkalmazottakra van szükségünk. Delange asszony említette ezt, ezzel egyetértek a hivatalos ellenőrzési szabályzatról nem sokára vita folyik, amely lehetővé teszi a bűnöldözési tevékenység megerősítését a tagállamokban. Egyetértünk azzal is, hogy olyan szankciókat kell alkalmazni, amelyeknek, amelyek kellő elrettentő erővel bírnak. És a hivatalos ellenőrzési szabályzat szövegében is e, ezt érvényesíteni kell. A valódi bűnözőket azonban semmilyen szankció nem retenti el, ezt korábbi felügyelői tapasztalatom alapján elmondhatom, mert ők nem hiszik el, hogy valaha is el lehet őket kapni. Ezért megfelelő együttműködésre, információcserére és információgyűjtésre van szükség. A bizottság a lóbot, lóhús botrány után egy egységet állított fel, élelmiszercsalás egységes. Informatikai mechanizmusokat alakítottunk ki, amely lehetővé teszi a tagállamok között az infro, információ cserét az élelmiszercsalás ellenében. Itt különböző modulokról van szó, mert figyelembe kell venni minden szabályt a nominális információ csere tekintetében. Ez nem egyszerű ezt megoldani, de dolgozunk rajta. Elkezdtünk, elkezdtük a munkát az ügynökségek közötti együttműködés tekintetében minden olyan ügynökségre kiterjed ez, amelynek szerepe van a bűnüldözésben, és ez higgyék el, hogy nagyon fontos. Az élelmiszer csalás hálózat keretében végezzük ezt a munkát. Ez a hálózat az élelmiszer ellenőrzési hatóságokból, de a vám hatóságokból, rendőrségekből és egyéb szervekből is áll, amelyek ezen a területen tevékenykednek, és amelyek a szükséges specifikus tájékoztatást biztosítani tudják a hatékony bűnüldözéshez. Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy konferenciát szervezünk az élelmiszer csalással kapcsolatban 2014 második fél éve során az olasz elnökség alatt a kérdés részletes megvitatása érdekében, és tudományos adatokkal fogjuk alátámasztani ezt a vitát. Jelenleg keressük ezeket a tudományos kutatásokat, és DNS szekvenciák átfogó katalógusát, rendelkezésre álló kutatásokat, tanulmányokat gyűjtjük össze, amely mindezt alátámasztja, és az élelmiszercsalás elleni küzdelemhez hozzájárulhat. Dolgozunk a csalás harmonizált definícióján, referencia laboratóriumok kidolgozásán, felállításán. Jelenleg az úgynevezett REFIT akronéma, illetve rövidítés alatt ismert folyamaton dolgozunk, melynek célja, hogy azonosítsuk azokat a lehetőségeket, ahol beszélhetünk a harmonizált definícióról, de meg kell mondanom, hogy ez egy hosszabb távú vita lesz, hiszen harmonizálnunk kell a nemzeti büntető jog rendelkezéseit is, nevezetesen az élelmiszercsalásokra vonatkozó büntetőjog rendelkezéseit. Igazságügyi szakértői laboratóriumra is szükség van az élelmiszercsalás területén. Készen állunk el ezeknek a feladatoknak a végrehajtására. Üdvözöljük a jelentést, és örömmel működünk együtt a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, zárásképpen pedig az előadó Eszter de Lange kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a konstruktív elemekért, amelyeket itt előadtak. Ezeknek az elemeknek eh, nagy része már benne van a jelentésben, de természetesen kicsit kiterjesztettebb módon is, vagy explicit eh, módon is beszélhetünk róluk. A szociáldemokrata kolléga tudja, hogy eh, a korai előrejelző, korai előrejelző rendszer benne van a megfelelő cikkejében a rendeletnek, de nyilvánvalóan nem lettünk elégedettek a rendeletnek a jelenlegi szövegével, úgyhogy itt mindenképpen kiegészítéssel kell élni. Tehát nagyon sok elem, amit a kollégák mondtak, az benne van a jelentésben, itt van ugye a 29-es cikke és a korai előrejelző rendszer, rendben, benne van már szövegbe, módosítsunk még rajta. Ugyanez érvényes az élelmiszer ellátási lánc összetettségével és azban rejlő összefüggésekkel kapcsolatban nyilvánvalóan ezekben a kérdésekben is együtt tudunk majd működni, hogy esetleg csiszolhatunk még azon a megfogalmazáson, ami már az asztalon van. Ami a peszticideket illeti, sokáig gondolkoztam, hogy belevegyem ezt a kérdést is a jelentésbe, a peszticidekkel való csalásokat. Látom az ezzel kapcsolatos problémákat, de hát ez egy olyan kategória, ami különáll a többitől, hiszen ez nem függ össze az általános élelmiszercsalási kérdése. Én eredetileg úgy döntöttem, hogy ezt nem veszem bele a jelentésbe, de rendben, ha akarják, akkor foglalkozhatunk ezzel is. Ugyanez érvényes a liberális frakciónak a megjegyzésére, amit a nemzeti ellenőrző vagy felügyeleti hatóságok költségvetésének mienségével kapcsolatban tettek. A kérdés természetesen az, hogy nekünk foglalkoznunk-e foglalkoznunk kell -e a nemzeti felügyeleti hatóságoknak a költségvetésével, vagy ki kell -e fejeznünk aggodalmunkat azzal kapcsolatban, hogy egyre zsugorodnak ezek a költségvetések. Ez érvényes egyébként a saját tagállamomra is. Ott gyakorlatilag földet fogott már a felügyelet ebben a tekintetben. Nem tudom, hogy ezzel foglalkozunk-e. Itt természetesen a nagy kihívás az ellenőrző hatóságoknál az az, hogy nyilvánvalóan be kell húzniuk, vagy szorosabbra kell venniük a nadrág szíjat a nemzeti kormányoknak is, meg kell kurtítaniuk a költségvetést, és az a feladat, hogy a meglévő költségvetéssel sokkal hatékonyabban dolgoznak. Az osztra, osz, olasz példát említhetjük például ebben a tekintetben. Itt a meglévő költségvetéssel is tudnak máshogy dolgozni, más lépések megtételével, amit az ECR mondott a Horizon 2020 területének bevonásával nyilvánvalóan ez is érdekes lehet, ugyanúgy érdekes lehet az önkéntes kódoknak a bevezetése, amit most a kiskereskedők alkalmaznak, és természetesen minden kolléga megnevezte azt a kérdést, hogy hát hogyan tájékozhatom a fogyasztót. Itt egy címkézésre, ilyen megjelölésre kerül sor. Nyilván van a fogyasztónak információra van szüksége, Számomra nem kérdés, hogy a legnagyobb részét a, a, az élelmiszercsalásoknak az élelmiszeráltáslánc elején, tehát a termelésnél követik el, Ugyanakkor az élelmiszeráltásláncnak a végén lévők, a fogyasztók, azok, akik károsulnak, ők nem kapják meg azt, amit vásárolnak. Itt a termelő az szállít egy megfelelő terméket, és ő, őnála van aztán a pénzügyi kár. Úgyhogy nézzük meg, hogy hol vannak azok, akiket a legnagyobb felelősség eh, érinti eh, az élelmiszercsalásokban, és kik azok, akik a leginkább sérülékenyeket, ők, őket kell védeni, ebben egyetértek a kollégákkal, és nyilvánvalóan még élénk vita lesz arról is, eh, hogy a származási jelölések útján ezt a problémát meg lehet-e oldani. Meg fogom a zöld eh, és az ECR frakcióbeli kollégákkal együtt vizsgálni, hogy ne legyenek túl nagy administratív eh, terhek a kis és középvállalkozások számára. Nyilvánvalóan itt még eh, a bizottság is foglalatoskodik a hatástanulmányjal, hogy ez mit jelent majd, hogyha a származási igazolásokat bevezetjük, és a frakcióban is vannak olyan kollégák, akik azt mondják nekem, hogy biztosan akarjuk tudni, hogy ez megvalósul hogy végre lesz hajtva függetlenül attól, hogy mit mond a hatástanulmány. tanulmány függetlenül attól, hogy milyen terhet jelent ez a KKV-k számára. Tehát itt nagyon sokféle jelzést kapok a származási jelölés kérdésében. Az a feladatunk, hogy megpróbáljunk egy közös fogalom meghatározást találni, egy közös megfogalmazást a szöveg számára, és nem feltétlenül kell mindent a bizottság bölcsességére bíznünk. Ajúzó asszony beszélt arról is, hogy vannak más egyetemek is, akik a élelmiszer, élelmiszerek származási jelölésével foglalatoskodnak. Véleményem szerint van, nem látok olyat, akik, akik kifejezetten ezzel bevet intézményként foglalkoznak. Vannak intézmények, akik, akik a kriminológia irányából közelítik meg ezt a kérdést, mások az, él, az állategészségügy oldaláról, de hát itt azt a kérdést kell megnéznünk, hogy a termékek azok, azok valódiak, eredetiek-e, autentikusak-e, és az emberek láthatják -e kívülről, hogy ez egy biotermék vagy egy hagyományos termék, megvan -e ez a tudáson kívül, hogyha a kriminológiai, kriminalisztikai kutatásokkal és vizsgálatokkal ezt a kérdést nem kombináljuk, akkor nyilvánvalóan itt károsulni fog mindenki. Tehát itt a részletekben van az ördög, ez a mi feladatunk, hogyan tudjuk eh, a termelőket békén hagyni, de mégis a biztonságot növelni. Ez a kihívás. Úgy gondolom, hogy eb ez a közös érdekünk a hatóságokkal és a vállalkozókkal is együtt. Köszönöm szépen az általános támogatást, amit ebben a kérdésben kapok. Köszönöm szépen, Eszter de Lange. A módosító indítványok beadásának határide október 29-e déli 12 óra. November 27-én itt a szakbizottságban fogunk a jelentésről szavazni, és a plenárisra még nincsen szavazásra kitűzve ez a jelentés. Ezzel befejeztük ezt a napirendi pontot, és tovább megyünk a következő napirendi pontra. Az EFSA egészségre vonatkozó állítások engedélyezési rendszerének működéséről szóló eszmecsere, valamint előzetes konzultációval kapcsolatos javasolt mechanizmusról szóló eszmecsere. Ez volt a koordinátoroknak a kívánsága, ugyanis nem sokára újra ez napirendre kerül, ez a téma itt nálunk, és úgy tűnik, hogy még információkra van szükségünk ennek a tárgykörnek a tárgyalásához, úgyhogy kérem szépen, hogy az EFSA-tól érkezett kollégák foglaljanak helyet, maradjon ott lent, akár ott lenni is maradhat, azt, ajánl, azt ajánlanám, hogy akkor rögtön vágjunk is bele, és megadom rögtön Url úrnak a szót. Parancsoljon! Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy meghívták az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökséget, az EFSA-t ide a véleménycserére. Az elnök megszakítja a felszólalót is csendet rendel el az ügyisteremben. Parancsoljon! Újra kezdem, tehát még egyszer megköszönöm, hogy meghívták az EFSA-t ide, erre az eszmecserére, hiszen ez számunkra is nagyon fontos, hogy halljunk önöktől azon aggályokról, amelyet egy-két parlamenti képviselő hangoztatott az egészségügyi tanúsítványozási rendszerrel. A 2006-os rendelet hatája a belső piac hatékony működését irányozza elő, illetve ez a célja, úgy, hogy egy magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít. Az EFSA 2008-ban a rendelet hatája alatt um, több mint 400 um, uh, vonatkozó állítást kapott um, ez tízezer eh, benyújtott, bizottsághoz benyújtott állításból eh, szűrtük ki. Mi voltak éppen ezer egészségügyi állítással foglalkoztunk. És a következő évben az EFSA körülbelül 2836-os cikk alapján való állítást vizsgált meg, 2019-ben, 12-ben fejeztük ezt be, a Pottenekkel persze más volt a helyzet, itt a folyamat megállt. Az EFSA számára ez egy hatalmas munkaterhet jelentett, de be tudtuk tartani a rendelkezésünkre álló időt, illetve a határidőket. Tehát a 13 egyes cikk által benyújtott kérvények vizsgálatát, illetve az állítások vizsgálatot elvégeztük a 13.5-ös szik által alapján benyújtott állítások, valamint a 14-es cikk által alapján benyújtott állítások alapján az EFSA 417 kérelmet fogadott be. Nem ugyanebben a sorrendben, de óriási munkaterhet jelent ez is és ennek a 417 eh, állításnak, kérvénynek a 36%-át befogadtuk, hiszen eh, az értékelés folyamán bevonjuk mindig a szakértelmünket is, és eh, kérdéseket intézünk a kérvényezőhöz. Öt hónap áll az EFSA rendelkezésére a kérvény befogadásától odáig, hogy az EFSA véleményet kiállítsa, és ha kiegészítő információt kérünk a kérvényezőtől, akkor megáll az idő. Két hónapra lehet felfüggeszteni az eljárást. A kérvényező számára is ennek komoly kihatása van, hiszen a új információk beadására szóló határidő csupán 15 nap. Ez voltak éppen egy ilyen felgyorsított folyamatként működik, de hát a 15 nap valóban nagyon rövid idő a kérvényező számára is. Amikor a probiotikus állítások specifikus ügyéről van szó, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy minden egészségügyi állítás esetében ugyanazokat az eljárásokat alkalmazunk, mint itt a probiotikus állítások tekintetében. És erről is egyértelműen szól a rendelet, az EFSA. Ez idáig több mint 300 probiobitikus állítást ellenőrzít, ellenőrzött, 40 egészségesnek vagy pozitívnak állított hatással kapcsolatban és sok mikroorganizmussal kapcsolatban. A törzsek, amelyeket az állításokhoz használtak, nem mindig kellőképpen voltak körülírva, és ezért gyakran az egészségügyi állításra vonatkozó kérvényeket vissza kellett utasítanunk a probiotikumok tekintetében. Voltak olyan kérvények, amelyeket visszajuttottak az EFSA-hoz kiegészített kérvényként, de a probiotikus állítások tekintetében a válasz itt is negatív volt. Az EFSA szempontjából tehát azt mondhatjuk, hogy a rendszer jól működik. Egyéb iránt a jogi, a jogszabály is arról szól, hogy a rendelkezésünkre álló összes tudományos adat és bizonyíték felhasználásával kell, hogy dolgozunk, erről szól a jogszabály, és a leg, lehető legmagasabb szintű standardot betarva kell a véleményünket meghatároznunk. A klémek, vagy az állítások az EFSA-hoz nyújtották be ezekben az esetekben, és nem a nemzeti hatóságokhoz, éppen ezért. Összességében tehát az EFSA szempontjából azt mondhatjuk, hogy Európa igazi ö, példával jár elől a health klémek, vagy az egészségügyi állítások tekintetében. Más országok, más térségek irigykednek az EFSA, az európai normákra és az EFSA munkájára hiszen jó egyensúlyt találtunk a között a cél között, hogy a belső piac működését támogassuk, miközben a lehető legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet is biztosítsuk. A bizottság, az Európai Bizottság és az EFSA, illetve a jogalkotók azt hiszem, hogy sikert, eh, sikert kovácsoltak eh, az EFSA működéséből, és erre minnyáján büszkék lehetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság képviselője kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, emlékeztetnék arra, a, hogy a hatos cikk 23-as preambulum bekezdésben mi szerepel, mely szerint általánosan elfogadott tudományos tényeknek és felméréseknek kell alá támasztaniuk ezeket az állításokat. Mindezt figyelembe véve a bizottság úgy véli, hogy az EFSA tevékenysége valóban megfelel a mandátumának, és e szabály szellemében jár el. Nagyon fontos valószínűleg megismételni, hogy nem lehetett számítani ilyen mennyiségű munkára annak idején, de azt hiszem, hogy egyetérthetünk azzal, hogy az EFSA tevékenysége sikeres, és a rendeletet betartják. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. Két hozzászólót látok, Pilar Ajúzó és Dagmar Ott Bérend, Judy Görling is. Tehát akkor Pilar Ajúzó, Judy Görling és Dagmar Ott Bérend lesz a sorrend. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni az EFSA igazgatóját és a bizottság képviselőjét. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma a körünkbe. Meg vagyok győződve arról, és bizonyítani is tudom, hogy az EFSA munkája tudományos, hatékony és átlátható. Nagyon magas szintű tudományos értékeléseket készítenek. tudományos üléseket szerveznek, és minden megkeresésre válaszolnak, amelyet küldenek hozzájuk. Ahogy a koordinátorok ülésén is emlékeztetek bennünket, azonban van egy fontos problémánk. Számos megkeresést adnak be, amelyeket nem hagynak jóvá, és a Biztos vagyok benne, hogy tudományos mérések készülnek, de valami nem működik. Svájcban ugyanazon szem, ugyanazokat a szempontokat használják, mint az Európai Unióban. A termékek összehasonlíthatóak, ott azonban jóvá hagyják azokat. Tehát az állításokat jóvá hagyják Svájcban. Az EFSA konzultáció pedig a gyógyászati szerek célját illetően nem értett egyet az EFSA megállapításával, mely szerint a probiotikumok tekintetében tudom, tudományos tények állnak rendelkezésre. Mi a probléma? Nem megfelelően mutatták be a tudományos tényeket? Vagy nem megfelelő a címkézés? Valami probléma van itt. Súlyos probléma. Ezért úgy gondoljuk, hogy előzetes konzultációra lenne szükség az engedélyezés előtt, és ez jó néhány gondtól meg kímélhetné az igénylőket, mielőtt az EFSA-tól elutasító választ kapnak. Vannak tudományos beszámolók, és orvosok, orvosokból álló bizottságok véleménye áll rendelkezésre. Vannak olyan laktát tartalmú termékek, amelyeket probiotikus célra használnak, és előfordulhat, hogy, hogy egyes termékek még a folyamat végére nem értek el. A bizottság a 907-es rendeletet most fogadt el, amely mostanában, amely ezen a héten lép majd hatályba, a probiotikumok hatásával kapcsolatban a genetikai transmitterek szerepelnek ebben. Arra szeretném kérni, azt szeretném kérdezni a bizottságot, hogy genetikai kódot lehet-e használni probiotikum esetében. Az önök javaslatában azt mondják, hogy itt élelmiszerekről van szó, vagy italokról és amikor valamilyen élesztőt adnak, valamilyen ilyen jellegű arról van szó, akkor ez, ez egy genetikai deskriptor. Szeretnék erre választ kapni a bizottságtól egymástól, és hogyha mindenki együttműködik, ezt a problémát meg tudjuk oldani. Tudom, hogy a ö, megbeszélés vitás lehet az ilyen témák tekintetében. Judy Garling, köszönöm szépen. Számos ö, aggodalmam van ezzel a témával kapcsolatban. És amit eddig hallottunk, nem gondolhatjuk ez alapján, hogy az EFSA rosszul végezné a munkáját, vagy aggódnunk kellene amiatt, hogy nem jogszerűen járnának el. Ugyanakkor a jogszabály nem annyira preskriptív jellegű, és folyamat és időközben számos döntést kellett hozni, számos értelmezésre került sor, tehát nem volt mindig világosan meghatározva, hogy pontosan mit kell csinálni, hanem az általánosan elfogadott tudományos tényekről beszélünk. És ami számomra, vagy az én tagállam számomra általánosan elfogadott, lehet, hogy egy másik személy, vagy másik tagállam számára nem általánosan elfogadott. Tehát ezek a fogalmak egy kicsit homályosak. Ugyanakkor, ahogy például a legmagasabb, lehető legmagasabb standardet értelmezték, ez is problémákat okozhatott. És valóban az a helyzet, hogy a fogyasztók védelmét szolgálja ez a jogszabály, és nekem is az a célom, hogy védjük a fogyasztókat. Ugyanakkor az EFSA munkájának az is következménye meglepő, hogy tehát meglepő, a munka, a dö, meglepő döntéseket is hozott, tehát hogy a pro, minden probiotikus terméket elutasít, termék esetében elutasítják a, ezeket az állításokat, ez meglepő. EFSA ezért, tehát furcsa, hogy az EFSA ezeket az állításokat nem fogadta el, és ez arra utal, hogy valami probléma van az értelmezések, az eljárások területén. Érdemes megvizsgálni, hogy hol lehet ez, és hogyan tudnánk ezt javítani. Van jó pár olyan terület, ahol nyilvánvaló a probléma. És az első dolog, ami eszünkbe jut, és az EFSA is elismerte, nekem személyesen is elismerte, és hallottam nyilvánosan is ezt kijelenteni, hogy az állítások igénylésének az elején volt problémájuk a volumennel, a reakció gyorsaságával, nagy hátralék alakult ki, és ezzel küzdöttek. Ezért lenne érdemes bevezetni ezt az igénybenyújtás előtti konzultációt, amely a ö, folyamat része lenne. Azt hiszem, hogy ez informálisan már létezik, és nagyon hasznos lenne, hogyha ez formálisá válna, és rendelkezésre állni, hiszen sok igénybejelentő tulajdonképpen úgy kezd neki a folyamatnak, hogy nem tudja, hogy mire számítson. Azt az állítást is elutasították, hogy a szívbetegség kockázatát csökkenti. És kérdéses, hogy ezt mennyire lehet elfogadni ezt az állítást, hogyha igénybejelentés előtti konzultációra sor került volna, akkor ezt tisztázni lehetett volna. És sokan azt mondják nekem, hogy ez túl drága, ez a konzultáció. Én csupán arra szeretnék rámutatni, hogy az EKA és az EAMEA e esetében is világos eljárás áll rendelkezésre, amely olvasható a honlapjukon, és semmi oka nincs annak, hogy ne kérhetnénk meg az EFSA-t, hogy gondolja meg ezt a lehetőséget, és kíváncsiak lennénk a véleményükre ezzel a lehetőséggel kapcsolatban, hogy véleményük szerint ez segítenie a problémák megoldását. És vissza kell még tennem a lehető legmagasabb standard fogalmára. Persze senki sem vitatja, hogy valóban el, erre kell törekednünk. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, meg kell vizsgálni, hogy valóban milyen sztenderdekről van szó, és hogy a véletlenszerű ellenőrzések valóban öm, megfelelőek-e, hogy olyan termék esetében, mint mondjuk a glükazomin. Hiszen nagyon különböző, hogyha egy orvosságról van szó, amelyet valamilyen betegségkezelésre adunk, és egyéb termékek. És ez nem jó irányba vezet. Szeretném, hogy a párbeszédet foly, folytatnánk az EFSA-val, Anélkül, hogy a rendeletet, a szabályozást jelentősen megváltoztatnánk, senki nem szeretne ezt a Pandora szelencéjét kinyitni. Említ, azért említettem a glükóz, mert ez még nem kapott jóváhagyást, de több millió európai fogyasztó alkalmazza, és én szerintem ez hasznos termék számos ember, eseté, számos ember esetében. A probiotikumok is véleményem szerint hasonló kategóriába tartoznak. Jótékony hatása van, igaz, hogy ez nem mutatták ki egyértelműen. Nem akarom ezt megkerülni, nem akarom azt mondani, hogy én hiszek a probiotikumban a bizonyítékok ellenére Valóban meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Dagmar Roth Bérend következik. Na hol is kezdjem? Hogyha valaki még nem olyan hosszú ideje van az EFSA-nál, mint amióta az EFSA fennáll, egy kis, akkor legalább egy kis mérsékletességet, egy kis visszafogottságot várnék el tőlem. Hiszen mondjuk azt, hogy az egészségügyi jogszabályok meghozatalának végrehajtása és a jogszabályok eleinte nem voltak túl sikeresek. Elismerem bár, hogy az EFSA struktúra megváltozott. Nem könnyen bár. És um, sokszor nem felelt meg az elvárásoknak. Egy átláthatóbb és egy tudományosabb alapon álló munkát követeltünk, és nem ment ez könnyen, de végül sikerült az átalakulás. Ugye az ügyvezető igazgató már eleve nincs a helyén, de ő nagy munkát végzett. Bár mondjuk úgy, hogy együttérző, együttérző bírálattal követtem a munkáját. Lássuk tehát a mai napirendi pontot. Egyetértek a Júzó kollégával. Itt nem a probiotikumokról van szó, és nem is a génmódosított termékekről, a probiotikumokokban, vagy pedig a génmódosított rendszerekről sincsen szó. Hogyha a bizottság úgy érzi, hogy erre a kérdésre nem akar válaszolni, ezt megértem, hiszem sokkal inkább az általános rendszerről szeretnénk eszmét cserélni, mégpedig a benyújtást megelőző konzultáció mechanizmusáról. a probiotomok példáját kiemelném, amiről Judy Görling és Ajúzó kollega is beszélt. Én jogász vagyok, egyikünk se természettudós itt. Nem tudjuk eldönteni, hogy az önök klasszifikációja, szerint, hogy a 300 állítás eh, nem nem bolintanak rá, hogy ez jogos vagy sem. És figyeltem arra, amit úr eh, mondott, több mint 300 kérvény hűtöttek be, és egyik sem volt kellően megalapozott. Ezért vettük napirendre ezt a kérdést, hogy történhet ez meg? Hogy történhet meg, hogy nem kellőképpen karakterizálták, nem kellőképpen írták körül ezeket az állításokat? Hogy történhet ez meg? Hogy adjak ki segítséget nem akarok egyből bírálatot gyakorolni, inkább segítő jó szándékkal, dorgáló szeretettel szeretnék most megszólalni. E, nem akarom azt mondani, hogy jogtalanok ezek a visszautasítások, illetve a kérvények nem voltak megalapozottak. Egyikben sem akarok véleményt formázni, de hogyha úgy gondolják, hogy a kérvények benyújtói nem kellőképpen karakterizálták az állításokat, akkor a benyújtás előtti konzultációban miért nem tett, figyelmeztették a kérvényezőket? Görling asszony az EMA-ról beszélt. Persze, mert tudom, hogy mit fognak mondani. Azt fogják mondani, persze, mert az emma nál ugye ö, díjakat fizetnek, és sokkal egyszerűbb a Emma munkája. De hát Úl, ne, úl úr, ne játszunk a szavakkal. Pontosan tudjuk, hogy esetleg eh, ön is-e poszt várományosa lett. Tehát kérdezem, hogy díjat akarnak-e kivetni. Súlyosan problémásnak tartom, hogy az EFSA ezt nem teszi meg. Végezetül pedig eh, azt is jelzem, hogy nem áll meg az a tény, hogy nem állnának túl közel az iparákhoz, hiszen az ma hoz tehát az Európai Gyógyszerügynökség is egy ilyen közel áll, de mégis kiveti a díjakat. Azaz, kérdezem, hogy kérvényezik-e majd a bizottságtól, hogy engedélyezik a díjak kivetését. Tudom, hogy volt egy hatástanulmány, amelynek az eredménye politikai, eh, politikai csata végeredménye volt. Pontosan tudom, hogy kik csatároztak, kik voltak a díjak kivetése mellett, kik voltak ellenem. Én nem voltam meggyőződve erről, hogy kell a díjak, szükség van a díjakra, de azonban aztán rájöttem. Azért nem voltam meggyőződve, mert eleinte az F, F száról sem voltam meggyőződve, hogy szükség van erre. Hiszen amikor ott jártam, Amikor ott jártam az EFSA-nál, akkor nem voltam meggyőzve a munkatársak képzettségéről, ez persze megváltozott. Ám, hogyha kérvényezik, hogy díjat vessenek ki, akkor mit vetni, csinálnak ezzel a bevétellel? Nos, hát az EMA vagy az EKA is azt csinálja, hogy a kérvényezők érdekében dolgozik, és erre volna szükség az önök esetében is. Ez egy olyan szolgáltatás, amelyet önök kell, hogy kínáljanak. Vegyük a helpdeskjüket. Tudom, hogy Catherine Landlazán nagyon büszke a helpdeskjére. Ugye ez nagyon fontos, hogyha a helpdeskes, a forró drótos vagy a helpdeskes elmondja, hogy hova, mit kell benyújtani, milyen kérvényeket kell megfogalmazni. Ez nagyon nagy segítség. De a helpdesk soha nem adhat tudományos tanácsot. Hát ennyi munkatársa nincs is az ügynökségnek. Voltak éppen csak egy mailbox rendszer a helpdesk. Mire van tehát szükségük? Arra van szükségük, hogy a kérvények benyújtását megelőző időszakban, a pre-submission időszakban, hogyha angolul mondhatjuk, a kérvényezőkkel együttműködjenek, és mondják azt, hogy nézzétek, a probiotumok tekintetében ezt a törzset nyújtjátok be, ez érdekes lehet. Tudjuk, hogy sok célra alkalmazzák, de itt azonban A, B és C tanulmányokat kell elkészíteni, hogy meg, hogy engedélyezzük az egészségügyi állítást. Honnan tudhatná az ipar, honnan tudhatnák a kérvényezők, hogy mit várnak el tőlük? Hát nem gondolatolvasók ők. Hogy is fogalmazhatnék az EFSA-val kapcsolatban diplomatikusan? A EFSA, és én persze nem vagyok egy kérvényező, csak egy külső megfigyelő vagyok, de azért tudom, amit tudok. Szóval az EFSA döntései eh, legalábbis eh, nehezen bizonyíthatók, nehezen, nehezen megalapozhatóak. Mi több az EFSA azt mondta, jó, most egy kicsit túlzok, hogy ne hívogassanak bennünket. Ha hívogatnak, fekete listára tesszük magukat. Jó, túlzok, mondom. Tehát mit kell tenni? Azt gondolom, hogy nem csak a probiotikumok esetében, hanem minden kérvényező esetében az ügyfélorientált megközelítést kell alkalmazni. Most azt mondják, hogy nem tudják ezt finanszírozni? Az ügyfélorientált megközelítést? Most én azt gondolom, hogyha megnézem a, a szervezeti felépítéseket, hogy tudnék én ott rendet vágni ebben a szervezetben, ha nem is tart vágni, de rendet vágni úgy, hogy legyen erre emberi erőforrásuk de azért nem állítom azt, hogy mindenki csak a lábát lógazza önöknél. És bizony, épp úgy, ahogy az EMA a farma vigilancia, tehát a gyógyszer, gyógyszerpiac nyomon követése tekintetében külső erőforrásokat is becsatol, lehet, hogy erre önöknek is szüksége lehet. Éppen ezért azt tanácsolom önöknek, hogy minél hamarabb kérjék a bizottságtól, hogy terjessze a döntéshozók elé a díjak kivethetőségének lehetőségét. Higgyel, sokkal többet tudnék még erről mondani. És viszket a tenyerem, hogy visszatérjek arra, amit Judy Görling mondott. Az élelmiszer, az élelmiszer kiegészítők közötti különbségről, és azon növényi alapanyagokra gondolok, amelyek ugye nem állják meg ezt a különbségtételt. Köszönöm szépen. Oké, okay. uh, eh, jetzt möchte Jó. Akkor most az EFSA kapja meg a szót. Úr, úr, hogy a kérdésekre, ösztönzésekre, figyelemfelhívó megjegyzésekre reagáljanak. Parancsoljon, úr, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a vitánk második fázisát kezdtük meg rögvest. Természetesen ez semmi gondot nem jelent a számunkra. Megpróbálok kitérni az általánosabb megjegyzésekre, és utána, ha szükséges, a konkrétumokra is. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy Európában ugye elő kell mozdítanunk az innovációt, és az igénylők érdekét kell szolgálnunk, akik az ügyfeleink, és többet kell tennünk ennek érdekében az igénylések benyújtása előtti időszakban is. és itt nem csak arról van szó, hogy nem tudományos, adminisztrációs támogatást nyújtanánk. A honlapunkon több mint 500 kérdésre válaszoltunk az igénylők szám, ö, számára, műhely munkát szervezünk az igénylők számára. Idén novemberében is sor került, ilyes, sor kerül ilyesmire, úgyhogy az EFSA tesz annak érdekében, hogy támogassa az ügyfeleket a rendszer igénybevétele érdekében, és ez számunkra is előny, hiszen hogyha jobb a minőségű igényléseket kapunk, a mi munkánkat is megkönnyíti ez. Ez teljesen világos. Az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy szeretnénk-e egyéni beszélgetéseket bevezetni egyéni igénylések tekintetében. Én ezt problémásnak tartom. Ez jogi kérdés is véleményem szerint, hiszen más szervezetek, mint az EMA, amelynek világos a mandátuma a szabályozás alapján, mely szerint tudományos tanácsadást nyújt, és ez a szabályozásban benne van, nem csak a díjakról van szó, hanem a jogi keretek, rendelkezésre álló jogi keretek szabályozzák ezt a lehetőséget. És megfelelő alkalmazottai vannak ennek a munkának az elvégzésére. Az EFSA-ról szóló szabályozásban nincs ilyenről. Szóval a másik, van egy dolog, hogy van egy kockázata a hírnévrel, tehát hogyha egyéni megbeszélések gyakorlatát alakítjuk ki, akkor én ebbe komoly problémát látok, hiszen ez az EFSA tudományos paneljeinek a hatáskörén túlterjedt, hogy ők tudományos tanácsot adjanak az igénylőknek. Én ezt nem tartom elképzelhetőnek, mert nekik tudományos véleményét kell elfogadniuk, és a lehető legelfogulatlanabbnak kell lenniük. Önök is ugyanolyan jól tudják, mint én, hogy az elmúlt évek során ö, támadták a tudományos véleményünk pártatlanságát, és sokat tettünk annak érdekében, hogy ezt biztosítani tudjuk. És ezért egy kínai nagy falat kellett felhúzni a tudományos vélemény és a befolyás között. Ahogy említették is, volt egy hatástanulmány tavaly, és ennek az eredménye ismert. Jelenleg nincs lehetőség díjak szedésére, lehet, hogy a jövőben ez a helyzet meg fog változni, de jelenleg nem szedünk díjat. Ez teljesen világos a számunkra. Persze ez erőforrások kérdése is, hogyha évente 300 ilyen ö, meg benyújtás, kérvénybenyújtás előtti megbeszélésünk lenne, akkor ezt transferzális módon kellene megoldanunk, és hogyha évente több száz ilyen lenne, akkor ennek nyilván költségvonzata is van, és a jelenlegi költségvetésünkkel ezt nem tartjuk kivitelezhetőnek pillanatnyilag, tehát más eszközöket kell találnunk a céljaink eléréséhez, amelyek közösek a mi esetünkben, a megfelelő tájékoztatása, az igénylők támogatása, és nem csak a probiotikus ipar tekintetében, hanem minden más engedélyezés és tudományos véleményt kérő ügyfél esetében. A mi célunk is az, hogy jobb munkát végezzünk, de hát én óckodnék attól, hogy egyéni konzultációt folytassunk, szerintem ehhez más jogi keretekre lenne szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság kíván-e szólni? Mert akkor rögtön szállunk a második körbe. 18 óra 30-ig van ugyanis időnk. Nem ismétlem meg mindazt, amit Url úr az imént elmondott. A bizottság a meglévő jogi kereteken belül, és persze fennálló emberi erőforrások segítségével örömmel fogadna további információt, és további eh, adna további információt a benyújtás előtti időszakban a kérvényezőknek. Azt kell, hogy mondjam, hogy sok esetben azt tudtuk meg, hogy a megoldható kérdések, amelyek megoldhatók lettek volna a pre-submission, a benyújtás előtti fázisban, voltak éppen az értékelés során merültek fel, tehát ilyen módon mégsem lettek volna megoldhatók a benyújtási időszakban, ami a kivetendő díjakat illeti. Az Európai Bizottság ebbéli véleménye nem változott meg, az ezzel kapcsolatos egyik kérdést vettem fel, hiszen itt nem csak a jövedelemről, a bevételről van szó, hanem arról van szó, hogy növelie ez az EFSA, EFSA-nak rendelkezésére álló kapacitásokat, vagy sem. Azután konkrétan megkérdezték tőlem, hogy jól értem-e, hogy nem genetik, hanem generik, nem genetikus, hanem generikus deskriptorokról van szó. Igen, ez így van, de ezek nem az egészségügyi állításokkal függenek össze. Mint tudják, a bizottság és a parlament olyan kritériumok alapján fogja meghozni a döntését, amelyeket a tagállamok értékelnek, és nem az EFSA. Tehát válaszom nem több és nem kevesebb, mint az, hogy nem tudjuk kizárni, hogy egy-két esetben a problémák egynémeikét ez megoldhatja, de a jelenleg megvitatandó problémák me állandó megoldására ez nem lesz, alkalma, nem lesz alkalmas. Ennyit tudok mondani, tehát eh, erről a kérdésről. Aztán a pre-submission vagy a benyújtás előtti fázis kapcsán valóban az iránymutatások, a guidance-ek meglehetősen komplexek, érdemes volna ezeket egyszerűsíteni. A kérvényezők néha még panaszkodnak, hogyha információt kapnak, és az túl komplex ér- értelmezésre szorul, tehát az EFSA-val még a jelenlegi jogszabály kereten belül is együttműködhetünk az egyszerűsítés érdekében. De ugyanakkor az egyéni konzultáció ö, ö, során nem szabad veszélyeztetni az EFSA függetlenségét. Köszönöm szépen, folytatjuk a kérdések második körével, és most egyből Dagmar Ruth Berend kapszót. Köszönöm szépen, hát a bizottság az aztán mindig nagyon vicces vicces fiúk ezek a bizottságok, ezek a bizottsági emberek. Ha egyszer jó sok időm lesz, nem akarom önt kínozni, de majd valakit a hierarchiájából megkérek, hogy magyarázza el nekem a különbséget az EFSA függetlensége között, akkor, hogyha díjakat vesznek, vetnek ki, ám az ECA, az Európai Gyógyszerügynökség, vagy az EMA, tehát az ECO, illetve az Európai Gyógyszerügynökség függetlenségét miért nem veszélyezteti, hogy díjakat vetnek ki a szolgáltatásaikért? Pedig hasonló mindegyik ügynökség. Hát legyünk már őszinték egymással. Tudjuk, hogy a hatástanulmány a díjakról miért negatív néha. Tehát ha nem is hangoztatjuk, de legyünk őszintők. megnőtt a bizalom az EFSA munkájában is. De hogyha a bizottság nem hajlandó e kérdést közelebbről megvizsgálni, akkor biztosíthatom önt, hogy a parlamenti képviselők hajlandóak erre. Görling asszony, vagy Ajuzó asszony, meg engem is foglalkoztat ez a kérdés. Egész egyszerűen nem értem, hogy a három ügynökség, amelyik mindegyiknek ügyfelei vannak, miért jár el különböző módon. Persze az EMA és az ECA más-más módon más-más kérdéseket vizsgál, amint az EFSA is. Így működik ez, így osztottuk fel, és mindegyik az engedélyezés előtti értékelésben is részt vesz. Elkészítik tehát a bizottság, előkészítik a bizottság döntését. Ezért sokkal őszintébbnek tartanám, hogyha a bizottság is tisztában lenne azzal, senki sem veszi komolyan ezt a különbségtételt, és koherensebb volna, hogyha mindenki díjak alapján dolgozna. Vagy magyarázzák meg, hogy az EFSZ miért nem. Ne gondolják, hogy ezen a veszőparipán akarok lovagolni sokáig, de mégis rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Az a benyomásom, hogy a szolgáltatói megközelítés nem működik önöknél. Persze az EFSA megváltozott, nem kétlem, sokkal jobban működik az EFSA, mint 5-6-7 évvel ezelőtt, ehhez kétség nem férhet. Engem aztán ismer mindenki. Nem teszek, nem óvatoskodom a megfogalmazásaimmal, és az EFSA-val kapcsolatban is határozott szavakat használtam. Sok mindent javíthat az EFSA munkájában, pedig Urler úr, hogyha azt mondja, hogy workshopokat tartanak meg a websájtukon, válaszoljak meg a kérdéseket, jó, nem rossz. De hogyha azt mondja, hogy egyéni, az egyéni találkozók azok kellemetlenek volnának, no de kérem szépen. Hát ez a feladata az EFSA-nak, ezért állították fel, nem 50 kérvényezővel kell együttműködnie egyszerre párhuzamosan, hanem egyel. Ez a feladatuk, kérem szépen. Igen, abban persze igaza van, hogy a statútumuk, az alapszabályuk nem erről szól. 2000 elején életemben először jártam kórházban. És Whitehead úr nagyszerű munkát végzett, szegény már meghalt, de egy-két hibát elkövettünk. Az egyik súlyos hiba az volt, hogy az EFSA az egyik ügynökség, amelynek az igazgató tanácsába a parlament nem delegált tagot. Ez bizony hiba volt, és mindig is mondtam, hogy ez hiba volt. Amint az is hiba volt, hogy nem írtuk körül, hogy mit tehet az EFSA. Legfeljebb csak azzal magyarázhatom ezt, hogy annyira újak voltunk a parlamentben, hogy nem tudtunk mindenre figyelni, és ugye azt mondtuk, hogy a rendeletet nem örökre vésik kőbe, hanem változtathatunk rajta, megváltoztathatjuk, meg is kell változtatnunk. Aztán lássuk az EMA rendeletet. Hát legyünk őszinték, még őszintebbek. Ön Ausztriából jön, én Németországból jövök, mi ugye törvénytisztelők vagyunk. De csak azért, mert nem szerepel valamilyen rendeletben, az még nem jelenti ezt, hogy nem tehetnék meg. Ne érveljen nekem ezzel. Aztán azt mondja érvképpen, hogy ez ne legyen valaki a panelből. Hát magától értetődő, így el az emát jól ismerem. Hát a CHMP-től mindig benne van valaki a döntéshozó testületben. Tehát nagyon csodálkoznék, hogyha a CHMP-ből az emberi használatra szóló gyógyszer szakbizottságban nem ülne valaki. Hát ez az egésznek a lényege. Hogy már éppen a benyújtás előtt jelezhessék a kérvényezőnek, hogy ez a tanulmány nem lesz kielégítő, ezt nem tudjuk elfogadni. Azt gondolom, hogy bizony aggódhatnak a reputációjuk miatt, a hírnevük, az elismertségük miatt. Aztán még egy fontos kérdés, hogy hogyan lehet korlátozni mindezt az benyújtás előtti konzultációt. Nos, hogyha díjakat vetnének ki, körszaroppant egyszerű volna, hiszen csak akkor jönne valaki konzultációra, hogyha tényleg szüksége volna erre, hiszen fizetnie kell. Ám amíg nem kell fizetni, valóban fennáll a veszély annak, hogy szétkonzultálják ezt a formát, Ugyanakkor az a kérdés, hogy ki érdemli meg az emberi erőforrásokat, melyek szűkösek, mely konzultációra lehet fordítani, ezt a döntéshozatalt persze tisztességesen és átláthatóan kell kialakítani. De hogyha díjakat vetnek ki, akkor a pénz szabályozza ezt majd. Aki fizet, megkapja a szolgáltatást. Ami pedig a forrásokat illeti, ezeket kibővíthetnék. Ugye azt mondja, hogy a helpdesket, a forró vonalat használják, de azt gondolom, hogy nem a, a, nem a Kolumbusz tojását nem önök találták fel. EFSA, ez volt. Most akkor az EFSA kapja meg a szót újra, illetőleg a bizottság. Vannak esetleg további hozzászól Görling asszony, és utána Ajúzó asszony. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem érdekes, amit itt hallottunk. Ruth Berönnek jelentős tapasztalata van ezen a téren. Én nekem személy szerint korlátozottak a tapasztalataim, hiszen csak ebben a ciklusban csatlakoztam ehhez a bizottsághoz. De gyakorlatilag ugyanarra a következtetésre jutottunk. És véleményem szerint itt nem a korábbi előzmények ről van szó, és a rossz érzésekről. Azt hiszem, hogy meg tudjuk oldani a problémákat, anélkül, hogy új jogszabályt kellene alkotnunk. Lehet, hogy valamikor majd erre szükség lesz, de most nem akarunk feltétlenül teljes átalakítást, hanem csak egy működőképes szabályozást szeretnénk. Az a benyomásom, hogy a igénylés előtti szakaszban valószínűleg nincs egy olyan nagyon nagy hiányosság, mint amire gondolunk. Kaptam egy anyagot az EFSA-tól másfél évvel ezelőtt, amikor felvetettem ezt az egész kérdést, és az ott olvashatunk ö, abban, hogy az EFSA folyamatos párbeszédet folytat az igénylőkkel, megfelelő tudományos megbeszélések keretében. Akkor ezt így fogalmaztuk meg. És arra vártam, hogy ez tovább alakul egy természetes folyamatként. Azonban ez nem alakult úgy, ahogy akkor gondoltuk, lehet, hogy ennek jó oka van. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ez a az elv nem lenne helyes, hogy ennek alakulnia kell. Amikor azt nézem, hogy hogyan dolgozzák fel az igényléseket, akkor én ebben nem tudok hibát találni. Szerintem jó munkát végeznek, de szerintem célszerű beszélni az igénylőkkel, hiszen végül ez az a folyamat, ami mindenki számára javítja az eredményeket a fogyasztók, a bizottság, a parlament és az EFSA szempontjából is. Tehát én most azt a következtetést vonom le, hogy alapvető kifogásaik nincsenek, hanem az ellen van kifogásuk, hogy egyéni alapon beszélgessenek az igénylőkkel, amit én személy szerint nem igazán értem ezt a kifogást, de szerintem ezt megoldhatjuk, hiszen igenis az egyéni igénylőkről van szó, hiszen az egész folyamat ezen alapul az egyéni igényléseken, de biztos vagyok benne, hogy találhatunk megoldást, hogy ez működőképes legyen. Tehát úgy látom, hogy itt problémás még az erőforrások kérdése, a költségek kérdése, akkor ezt figyelembe vélve dolgozzunk tovább. Kérdéses még a díjak kérdése, de hát változnak a dolgok, és mindig lehet változtatni is rajtuk. Tehát, hogyha megvan az oka, akkor változtatunk a dolgokon. Az a munka, amelyet ezen a területen végeznek, teljes mértékben különbözik más területeken végzett munkájuktól, mint amit a Pilár említett például a GMO-kkal kapcsolatos munkájuktól. Ez, amiről itt beszélünk, ez a feladataik része. Közelít, közelítsük meg ezt ilyen szempontból. És komolyan úgy gondolom, hogy ha egy kicsit nyitottabban, természetesebben állnak hozzá, akkor igenis tudunk megoldást találni. Azt szeretném, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy olyan megoldást sikerülne, helyzetet sikerülne kialakítani, ami egy működőképes rendszert jelent. Köszönöm. Unsere Kontaktfrau. Köszönöm szépen. Az EFSA-val való kapcsolattartásért felelős személy pedig Pilar Ajúzó következik, és utána EFSA és a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyra értékelem Rodberen asszony tapasztalatát és hozzászólását. Ami az én tapasztalatomat életi, én csak az EFSA munkáját ismerem, és sok mindent megtudtam azóta, hogy foglalkozom ezzel a kérdéssel, de nem állítanám, hogy annyit tudok a kérdésről, mint a kolléganő. Én a probiotikumokkal foglalkoztam elsősorban, mert ez került terítékre. A koordinátorok ülésén is ez került szóba, felmerült problémák miatt. A, a probiotikumokkal kapcsolatban benyújtott állítások visszautasítása miatt. Ami az igénybenyújtás előtti konzultációt illeti véleményünk szerint ez bizonyos esetekben szükséges nem szükségszerűen egyetlen céggel kell konzultálni, lehet cégek csoportjából, csoportjával is konzultálni. És hogy ami a díj kiszabását illeti, én nem látok kifogást, hogy miért ne lehetne díjat kérni azért, hogy egy cég vagy cégek egy csoportja fizessen az igénybejelentés előtti konzultációért, hiszen ez része a folyamatnak. És így sok szükségtelen ingyenes konzultációt el lehetne kerülni. Ja, Ul, Ismét az EFSA, Url úr. Köszönöm, elnök úr. Hogyha megpróbálom összegezni, azt hiszem, hogy nem vagyunk nagyon messzire egymástól céljainkat illetően, hiszen megfelelő, illetve jó szolgáltatást szeretnénk adni az igénylőknek. Ugyanaz a célunk, ahogy Görling asszony említette. Talán nem szükséges egyéni szinten egy-egy céggel egy-egy megkeresés keretében konzultációt folytatni, hanem lehetne egy szektor szintű megbeszélést folytatni, és ennek számos előnye lenne, például a költséghatékonyság, hogy ezt workshopok keretében szektoronként megoldhatnánk, hiszen ezek hasonló igénylések lennének, és így költségeket lehetne megtakarítani. Ugyanakkor ez a függetlenségünket is jobban alátámasztaná. Számunkra fontos, hogy ismereteket szerezzünk az önök elvárásait illetően, úgyhogy köszönöm szépen a tájékoztatást, azt hiszem, hogy azonos hullámhosszon vagyunk, és az EFSA nevében megígérhetem, hogy megtesszük, ami tőlünk telik. Több programunk van folyamatban, és fogunk workshopokat szervezni, a honlapunkon is tájékoztatást nyújtunk, ezt eddig is megtettük egyébként, de lehet, hogy ennek a láthatósága nem volt elegendő, ezt fejleszteni fogjuk. Az elmúlt négy év alatt négy ezer igénylést kezeltünk. Lehet, hogy nem a legtökéletesebb módon, de most visszatérünk erre a kérdésre. És a bizottság említette az iránymutatásokat is. Az iránymutatásokat is felülvizsgáljuk, hogy azok pontosabbak, világosabbak legyenek. Megnézzük a vitáspontokat, például az immunitást. Az EFSA tehát fejlődik, foglalkozik a kérdésekkel, amelyeket felvetettek. Talán nem vagyunk annyira gyorsak, mint önök azt szeretnék, de igenis azokért a célokért dolgozunk, amelyeket önök is említettek. Köszönöm. Fien. Köszönöm szépen. Nem tudom, vannak-e esetleg még hozzászólni kívánok. Van elég időnk, Fél hétig lefoglaltuk a termet, és beterveztük az EFSA-val eszmeserét. Hát most én kezdek zavarba jönni. Úrlúr, egy valamit kérem, hogy tisztázzon. Nem egyéni ülés találkozókról beszéltem, hanem arról, hogy több céget hívjanak össze egy ülésre amikor mondják meg egy kérvényezőnek, hogy mondjuk ez a probiotikumok szempontjából elfogadjuk ezt a tanulmányt. Tehát az azt, hogy az egyes cégek a saját tanulmányaikat másik, a másiknak is meg akarják mutatni, ezt nem tudom. Tehát ezek a tömeges találkozók, amik a több céggel találkoznak, lehet, hogy szép gondolat, de hát ez nem, nem jól van kitalálva. Parancsoljon úr, úr! Köszönöm szépen. Nem vagyok én noív. Tudom, hogy mire gondol, nem tudunk így előrelépni, de hogy őszintén megmondjam, a Prisab Mission találkozó, a benyújtás előtti találkozó célja nem az, hogy a kockázat elemzést egy előzetes fázisban végrehajtsuk, és a hatékonyság elemzést. Tehát nem akarjuk megelőlegezni kvázi az EFSA uh, vizsgálatának a végeredményét. De arról beszélhetünk, hogy milyen típusú, milyen felépítésű tanulmányokra van szükség, milyen beszámolókra van szükség, milyen statisztikákra van szükség, és ezzel az információval uh, a kérvényezők megfelelő tanulmányokat tudnak elkészíteni. Hiszen a törzsek jellemzése ma már nem jelent problémát, főleg a probiotumok területén hanem most már emberi tanulmányok, emberen végzett tanulmányokra van szükség, amelyek megmutatják a költség és a hatás, vagy a ráfordítás és a hatás közötti összefüggést. És ezt a problémát nem akkor tudjuk megoldani, amikor már a tanulmányok kész vannak, hanem a workshopokon meg kell mutatni a kérvényezőknek, akár többnek is egyszerre, hogy hogyan kell hatékonyan jól felépíteni egy egy tanulmányt, és ehhez nem elegendő egy kép, ne, ezt egy vagy akár több kérvényezőnek is megtarthatjuk ezeket a szemináriumokat. Úgy gondolom, hogy ezért az gyógyszer eh, területe, meg az élelmiszeripar területe teljesen más, az innovációs erő is más. Azt gondolom, hogy az a rendszer, ami az EMA-ban jól működik, ezt nem lehet egy egyben átvenni az EFSA számára. Más eszközökkel ugyanazt a célt is el tudjuk érni, ezt akartam csak mondani. Köszönöm szépen, kérje még más a szót. Frau roth gibt auf. Ruth Berent asszony kapitulál. Ezzel pedig elértük a vita végét, pedig gondoltam, hogy lesz még egy adókapok. Tehát e napirendi pont vitáját lezártuk, legközelebb október 24-én már ismét találkozunk. Köszönöm a kollégáknak, a kolléga nőknek, akik itt maradtak, tehát október 24-én Strasbourgban 9-től 12-ig még egy szakbizottság ülést tartunk és mindenkit szeretettel látunk. Ezzel az ülést lezártuk. Jó hazautat kívánok mindenkinek, köszönöm a részvételt.